Muss ich hier drauf drücken? Aber da ist eigentlich, also da ist Press to Talk und das ist ja nicht immer. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Mivel sürget az idő a mai és a holnapi napi rend kezdjük el még akkor is, hogyha viszonylag kevesen vannak itt. A napi rendet elfogadjuk, hogyha nincs ellenvetés, nincsen ellenvetés, Az előző ülésjegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük. Március 26-áról van szó, hogyha nincs ellenvetés. Rendben nincs, akkor hármas pont. Integrált megközelítés Európa kulturális örökségét illetően. És meg is adnám a szót rögtön Kirkosz úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák! Azzal szeretnék kezdeni, hogy megköszönöm az előadónk. Megkérnénk a hallgatóságot, hogy kapcsolják ki a mikrofonjukat, mert az előadóval egy időben beszélnek. Tehát a politikai frakciók támogatását élvezi ez az jelentés. Köszönöm szépen. A kulturális turizmus a témája az előadásomnak, és a Kulturális Szakbizottság a felelőse ennek a témának. Szeretném hangsúlyozni, hogy az árnyék előadók is hangsúlyozták, hogy ha negatív értékelést adtunk egy módosítónak, az azért volt, mert már szerepel a jogalkotásokban, vagy pedig nem a mi hatáskörünkbe esik, és nem azért utasítottuk őket vissza, mert nem fogadjuk el a tartalmukat. Tehát nagyon konkrét kulturális turizmusra vonatkozó javaslatokat fogadtunk el, és a kollégákkal együtt, a módosítókkal együtt nagyon jó javaslatokat tettünk. Mit támogatunk? Mezőgazdasági, hegyi perifériákon a helyi termékek, a gasztronómia és a kulturális sajátosságokkal a turizmus fellendítése és a fejlesztése. Ezen kívül az adókat csökkentenünk kell, amelyek a kkv kre nehezednek, és fellendítsük a turizmus területét ezen kívül az Európai Uniónak az erőforrásait az átláthatóság és a szubszidiaritás jegyében rendelkezésére kell bocsátanunk azoknak, akik a kulturális örökséget védik. Ezen kívül a strukturális változtatások negatív hatásait ki kell egyensúlyoznunk a tömegturizmus területén ezen kívül új technológiák és a digitális napirend alkalmazása ezen a területen, annak érdekében, hogy Európa egyedülálló kulturális örökségét megőrizzük. Ezen kívül az európai kulturális kirándulásoknak a támogatásait hagy mutassak valamit. Carter Trail-lel a Carter Trail-ről beszélgettünk a múltkor az elnök úrról, és szeretném ezt bemutatni, hogy ilyen ötleteket támogatnánk. Ezen kívül az elizolált régióknak a turisztusra való bevonása. Ezen kívül a mobilitásnak a támogatása és azoknak a családoknak a támogatása, amelyek kevés jövedelemmel rendelkeznek. Ma az Európai Unióban a kulturális turizmus, az európai turizmus 40%-át teszi ki. Köszönhetően annak, hogy Európának milyen egyedülálló a földrajzi elhelyezkedése és kulturális öröksége. De az erőforrásokat illetően ezt a területet nagyon sújtották a megszorítások ez pedig a szociális és, túl, és idegenforgalmi élet megszenvedte. Ezen kívül miért fontos a kultúra és az idegenforgalom közötti kapcsolat? Azért, mert nagyon sok munkahelyet teremt. Én nagyon remélem, hogy a javaslataink egyértelműek a jelentésben és elfogadásra kerülnek ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen! Vielen Dank. Ja, wir haben... Köszönöm. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók nincs itt valamennyi, kicsit szűk az idő, de ki szeret még hozzászólni, Karim Adeli. Tessék akkor. Köszönöm szépen, köszönöm egyébként az előadó munkáját is. Nyilvánvaló, hogy ez egy jó minőségű vélemény és jelentés is egyben. Meggyőződésem, hogy konszenzusra fogunk jutni az összes kérdésben a végén. 139 módosító van, az előadó és az árnyék előadók is 8 kompromisszumost készítettek, egy szóbeli módosítót is. Én személyesen tudom ezt támogatni, mert a fogyatékkal élő személyekről van szó benne, illetőleg az alacsony jövedelmi személyek szerepelnek benne. És üdvözlöm ezt a, véleményt, mert a kulturális örökség és a turizmus között kíván kapcsot létesíteni, ezt külön kell hangsúlyozni. Egy olyan városból érkezem, amelynek jelentős kulturális öröksége van, Dubrovnikról van szó. Igenis érint bennünket a tömegturizmus, amit így szoktak nevezni. Ezért aztán a nagy kérdés, hogy hogyan tudunk kulturális örökséget megőrizni, de nyereségre is szert tenni, illetőleg a turisztikai kínálatunkat erősíteni. Ez nem csak Görögország, vagy nem csak Korvátország, hanem más ország száma, és az EU szempontjából is nagyon fontos kérdés. A nagy kérdés az, hogyan tudjuk Európát a világ első számú cél, ország célvidékévé tenni. Természetesen minőségi, fenntartható turizmusra van szükség, csak így van ennek értelme. És meg kell nézni azokat a helyeket, ahol mindenképpen szükség van a kulturális örökség megőrzésére. Ezeket nem kaptuk az elődeinktől, hanem csak megőrizzük a gyerekeink számára. És ha már szót kértem, akkor egy dolgot még hozzáfűznék, egy sor módosító egyébként a nép párt részéről érkezett, érkezik, és e, ez pozitív módosítóként kell ezeket látni, de ez csomó dolog egyébként már szerepelt is a szövegben. Azt gondolom nyugodtan kijelenthetjük, hogy helyes irányba dolgoztunk ezzel az anyaggal, meg kell nézni, hogy mi történik az idegenforgalom területén, a hitelességet, fenntarthatóságot és a minőséget kell szem előtt tartanunk, ha ezen a területen dolgozunk. Ez a legfontosabb az európai turizmus számára. Ha szinergiát tudunk létrehozni a kulturális örökség és az idegenforgalom között, akkor ezzel hozzájárulunk a munkahelyteremtéshez, a növekedéshez, és ezzel egyidejűleg megvédjük a kulturális örökséget, amitől tartózkodnunk kell, hogy olyan idegenforgalmat fejleszünk, amely kulturális örökséget veszélyezteti, itt a prioritásokat kell kialakítani, és egyfajta brandinget kell alkalmaznunk. Így lehetünk az első számú cél a világ turizmusában. Azt gondolom, hogy holnap mindenképpen konzenzusra fogunk jutni. Köszönöm. Köszönöm. Tomás Poréba. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom a köszönet nyilvánításokhoz az előadó felé. Azt gondolom, hogy alapos áttekintést kapunk erről a konkrét területről. Egy sor módosítót én is készítettem, egyébként ezek bekerültek jó részt a kompromisszumos javaslatokba az ECR nevében. Én is örülök, hogy azt látom, hogy az előadó azokra a módosítókra fókuszál, amelyek fontosak a történelmi örökségünk szempontjából, e, kulturális örökségünk szempontjából. Be kell mutatni a fiataloknak, milyen értékeink vannak Európában. És ami még külön jelentőséggel bír számomra az az, hogy keressük a gyökereket, Európa keresztény gyökereit sem felejtjük el, ez hozzátartozik a közös értékeinkhez. Egyébként ezek bekerültek a kompromisszumos javaslatokba is, például a kulturális élet ösztönzése, a turizmus területén, Montenegrót is megemlítették. Én egyébként Lengyelország egy olyan területéről származom, amely igen jelentős kulturális örökséggel rendelkezik. Azt gondolom, hogy a helyi szinten kell megragadnunk ezeket a lehetőségeket, például nálunk e, nagy számú emlékmű is van, ezeket hozzáférhetővé kell tenni az emberek számára, és ezt megfelelően kell kommunikálni. Ezért aztán e, e, nagyon fontos, hogy bevonjuk a különböző régiókat az európai turizmusba. Azt hiszem, vannak olyan programok, amelyek a kulturális és történelmi örökségre fókuszálnak, ilyenek már eddig is léteznek. Fontos, hogy fenntartható, innovatív példákat mutassunk ezen a területen, hogy a fejlődést erősítsük, a munkahelyet teremtsünk, és a kis és középvállalatoknak is kínáljunk lehetőségeket, hiszen ők a legfontosabbak ezen a területen. Az ECN nevében még egyszer gratulálni szeretnék az előadónak a kiváló jelentéshez, meggyőződésem, hogy meg tudjuk szavazni majd. Köszönöm szépen! Martina Trabajova. Köszönöm szépen. Ami engem illet az Alda nevében, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak. Azt hiszem, jó munkát végeztek a kompromisszumokkal, és azt gondolom, hogy az Európai Kultúrás Örökség esetében megbízhatunk a görög munkában, és az én frakcióm arra fókuszál, hogy megőrizzük a kulturális örökséget és elősegítsük a fejlődését határokon átnyúló módon Európában. Ugyanazt tudom mondani, amit a kollégáim is. Jó részt három fő pontot szeretnék még hozzáfűzni. Az első az, hogy fókuszálnunk kellene az administratív terhekre a kis és középállók feladatok érdekében a versenyképességet kell erősíteni, és a jogalkotásban a negatív hatásokat ki kell küszöbölni, amit a turizmus a kulturális iparra gyakorolhat adott esetben. Ez a hetedik és ezt figyelembe is vették. Köszönöm szépen a második pont. A kis és középvállalatok hozzáférése az európai finanszírozáshoz a kulturális és örökségvédelmi területen ezt támogatni kell. Ezzel egyidőleg az Európai Bizottságnak nagyobb átláthatóságot kéne biztosítania ezen pénzek felhasználásában. Hogyha itt vannak a pénzek, akkor egyszerűen kell tudni felhasználni őket, és egyszerűen hozzáférhetővé kell tenni. Ez pedig az átláthatósággal együtt kell üzemeltetni ezen a módon. És ez szerepel a nyolcadik kompromisszumosban. A harmadik pont a határokon átnyúló konnektivitást, kapcsolatokat kell javítani az EU-n belül, egész EU-n át megfelelő utazási lehetőséget kell kínálni, közlekedési kapcsolatokat például, hogy az európai kulturális örökséget jobban összekössük. Ez egyébként a kompromisszumosok között szintén szerepel egy problémám van, ez a szóbeli módosítóval függ össze, amit javasolt az előadó. Egyetértek, hogy az Európai Kulturális Örökség hozzáférhetőségét erősíteni kell a fogyatökkel élők számára, a mobilitást támogatni kell, azonban kicsit zavaros a szövegezés, hogyha ezt valahogy ide bevonják az alacsony jövedelmi családokat, és ezért ezt valahogy meg kéne változtatni, hogy egyértelműbb legyen ez mindenki számára, mire is gondolunk. Köszönöm még egyszer az együttműködést, köszönöm szépen, hogy végig gondolták az én megjegyzéseimet, és örömmel várom a holnapi szavazást. Köszönöm szépen, Karim Madeli. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Jill Evans kolléganőm nevében beszélek, aki nem tud ma itt lenni. A zöldek frakciója nevében szeretném megköszönni az előadó munkáját, és jelentősen javult a szöveg a kompromisszumok révén. E, szerintünk vannak itt kiemelt jelentőségű pontok, ilyen például a hozzáférhetőség, illetve a magas minőség a világörökség megfogalmazásakor, és az sem mindegy, hogy a regionális és dialektikus nyelveknek a helyzete milyen. Az új technológiák tükrében, az információs, kommunikációs technológiák tükrében az utazás tervezés, illetve az ezzel összefüggésben levő szolgáltatásokat fejleszteni kéne ezeken a nyelveken is, és a regionális projektek érdekében kéne mozgosítani az erőforrásokat a fenntartható idegenforgalom érdekében. Mit jelent az, hogy fenntartható? Fenntartható a környezet és az emberiség jövője szempontjából is. Tehát olyan úton kell járni, amely új fejlesztési irányokat jelöl ki, amit csak lehet recycle, illetve az európai ö, turisztikai vasúti utakat pedig úgy határozza meg, például azon a, ezeken a vonatokon a étkezést, hogy az összhangban legyen ezekkel az elképzelésekkel. Ehhez valódi akarat kell, néha beruházás is, hogy a meglévő szolgáltatásokat javítsák, ilyen irányba tereljék Nagyobb átláthatóságra lenne szükség ennek kapcsán az európai pénzek használatakor, hatékonyabb használatukra. De ezeket elmondva, mi támogatjuk a kompromisszumokat, és a holnapi szavazást pozitívan értékeljük. Isabel de Mont következik. Köszönöm szépen! és köszönöm az előadónak is a módosítókkal végzett munkát. Néhány dologra szeretném rá irányítani a figyelmet, amely szerintem, szerintünk fontos. Sokan elmondták már, hogy a kulturális örökség megfogalmazása, illetve az, hogy mennyire hozzáférhetőek a kulturális örökség értékei nagyon szorosan összefügg azzal, hogy az idegenforgalom hogyan fejleszthető. Sok szó volt a kisebbségi, regionális nyelvek védelméről, a multikulturalizmusról, ezek számunkra is prioritásos értékek, és örülök annak, hogy bekerültek a hegyi régiók is a szövegbe, illetve a szigetekre is történik utalás. Valami még hiányzik ebből a részből, de gondolom még beleszúrható. Ezek a térségek olyanok, ahonnan elvándorolnak az emberek, és ha itt a kultúrát őrizzük, fejlesztjük, akkor érdemesebb ott maradni. és amikor a gyakorlati problémákról beszélünk, illetve az európai alapokról szóló információról, akkor alapvetőnek tartjuk, hogy minden hivatalos nyelven lehessen minden információhoz hozzáférni. Maria Grupini kap most szót, köszönöm szépen. Rövid leszek, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak a munkát, és azoknak a keveseknek, akik módosítókat benyújtottak. Van azonban egy aggodalmam. A jelentéshez írott véleményünket ugye a turizmus szempontjából kell megfogalmaznunk. És noha igaza van a kolléganőnek, a 12-es módosítóval van egy kis gondom, mert szerintem ez ellenében megy az egész szövegnek, ugye ha a tömegturizmust nem irányítják jól, akkor magát a kulturális örökséget is károsíthatja a turizmus. Tehát a tömegturizmust korlátozni kell az értéki védelme érdekében. Persze nem lehet úgy korlátozni, hogy csak a gazdagoknak engedjük meg ezen helyek látogatását, hanem egy sok szempontú tagállamonként eldöntött módszerrel. A 12-es módosítót úgy fogalmaztuk meg, mintha egészében elleneznénk a tömegturizmust. Márpedig, ha munkahelyeket akarunk teremteni ebben az ágazatban, akkor sajnos tömegturizmusra is szükség van. Tehát én árnyalt árnyalta fogalmazást kérnék. Az eredeti fogalmazás azt mondta ki, hogy kockázatai vannak a tömegturizmusnak. Ezzel egyet tudtam volna érteni. Az, hogy a tömegturizmus káros, azzal nem. Köszönöm. Biszkirkosz úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a hozzászólóknak, ez is csak azt mutatja, hogy mennyire érdekes ez a párbeszéd ebben a témakörben, és hogy mennyire közösek a problémák, amelyekkel szemben állunk. A kulturális turizmus területén például a Dubrovnik, amelyik egy drága kő, de ahhoz, hogy drága kő maradhasson, ahhoz meg kell védenünk, annak érdekében, hogy ne veszítse el a kulturális azonosság tudatát. Ez egy olyan dolog, amit említett például Grappini asszonyos, hogy egy olyan irányba haladunk, ahol egyre inkább tömegturizmussá alakul az idegenforgalom, és nagyon fontos célnak tekintik az, hogy minél több turistát vonzanak az egyes helyek. De akkor szembe kell néznünk azzal, hogy hogyan birkozzunk meg ezzel a jelenséget. De nem az a kérdés, hogy hogyan állítsuk le a turisták áramlását, hanem az, hogy hogyan bánjunk ezzel a helyzettel, hogyan nyújtsunk szolgáltatásokat. Például minden nap Santorini szigetén Görögországban kiköt egy hatalmas turistákat szállító hajó, de nem az a célunk, hogy megállítsuk ezeket a hajókat, hanem például megkértük az idegenforgalmi irodákat, hogy olyan ütemben hozzák a turistákat, ahol élvezni tudják Santorini szigetét, és Santorini szigete sem sínli ezt meg úgyhogy köszönetet szeretnénk mondani a többieknek is, hogy rendelkezésünkre álltak, mondták ezt többen is. Nagyon sok helyen az a probléma, hogy nem ismerik, hogy mit tudnak kínálni az a hely. Aztán a KKV-knak a problémája. Liabajova asszony. Erre rámutat a jelentés, pontosan azt mondtam, hogy a KKV-kat, a helyi közösségeket kell támogatni az idegen kultúra fellendítése területén, és az a célunk, hogy minden eszközzel megtegyük ezt. És természetesen a jelentésben megjelenik az is, hogy ne csak egyes célpontokat támogassunk, hanem a távolabbi, perifériális helyeket, a hegyvidékeket, a szigeteket, hiszen Európának pont ez az egyik nagy előnye, hogy nagyon diverzifikált és ezt meg kell őriznünk. És természetesen minden egyes hely ahol a természeti környezet sértetlen, például kis falvak, hegyi falvak, a zöld utak, a gyalogutak, a kerékpárutak, ezek mind-mind olyan helyek, ahol a látogató egybeolvadhat a természettel, és természetesen ezt értékelni fogja. Úgyhogy köszönetet szeretnénk mondani a hozzászólóknak, és mindenkinek, aki segített a munkát, és remélem, hogy holnap jó eredményt érünk el. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretnék arra utalni, hogy holnap reggel szavazunk. Akkor át is térhetünk a következő napi rendi pontra, ez pedig az európai koordinátorok közös jelentése az elért eredményekről. Matthew Grost és Pat Coxot üdvözölnek, nyilván mindjárt ismerik őket, köszönöm, hogy itt vannak megint. Tudják, hogy 2014-ben kialakultak az új folyósok a Connecting Europe Facility területén. Ja, ja, aber ich sag mal was. Ja, Mathieu Grosch und Pet... Mathieu Grosch és Pet Cox a 11 koordinátor időközi jelentését fogják össze az interhorizontális projekteket illetően. Ez azt jelenti, hogy mind a kettő területen, a külön-külön rájuk erőső területet illetően, majd még külön ellátogat hozzánk. Most ma azt halljuk, hogy a 11 koordinátornak mi a véleménye. Mielőtt megadom nekik a szót, hogy utaljak azzal, hogy a TNT irányelv 45-ös cikkének megfelelően minden egyes koordinátort meghívunk majd annak érdekében, hogy a külön területeikről beszámolhassanak, és ezért találkozni fogunk újra Matthew Grossal és Pat Cox-szal is. Júliusboig bezárólag hallgatjuk meg ezeket az előadásokat, úgyhogy eléggé szorít az idő, úgyhogy vigyáznunk kell arra, hogy betartsuk az időhatárokat. Tehát ma a 11 koordinátor 2014-es időközi jelentését halljuk, 14 nappal ezelőtt elektronikus módon mindjárt megkapták ezt a jelentést, úgyhogy most meg is adnám a szót. Ki kezdi? Petcoxnak adom meg a szót, hogy beszámoljon. Elnök úr, szakbizottsági tagok, nagy öröm és kitüntetés számomra, és Matyő Gross számára, hogy itt lehetünk ma. Ez az első lehetőségünk egyébként koordinátorként, hogy ebben a formátumban tartjuk a kapcsolatot az európai választások óta. És elnök úr, először szólok önhöz, mint ennek a szakbizottságnak az elnökéhez. Gratulálok önnek. A közös jelentést szeretném önök elé tárni a 11 koordinátor részéről. Ahogy már az elnök úr is mondta, ez nem egy folyósó specifikus jelentés, majd ahhoz is eljutunk, de ma az a célunk, hogy beszámoljunk önöknek, hogy mi történt az első egy évben azóta, hogy az Európai Parlament 2013-ban elfogadta a rendeletet, és az erőforrást a Connecting Europe Facility esetében. Az úti terv, amit szeretnék önökkel megismertetni ma, azt megosztjuk Matyő Grossal. Röviden szeretnék a közlekedésről, gazdasági következményekről, közös megközelítésről, a tentéről beszélni arról, hogy hogyan alakult az első éve ennek, hogyan alakulnak a finanszírozási formák, és mit várunk a jövőtől. Elég gyorsan szeretném ezt letudni annak érdekében, hogy kérdéseket tehessenek fel, ami a közlekedést illeti és a gazdasági kihatásait. Az egész politika azon alapszik, hogy a közlekedés hozzájárulhat a hosszú távú versenyképesek fenntartható növekedés és a belső piac kiteljesedéséhez. Ideértve természetesen a globális kapcsolatokat. Rövid és távon a tőke beruházása közlekedési hálózatokba munkahelyeket teremt, növekedést. Hosszú távon pedig hozzájárul a növekedéshez kutatásra adott megbízást az Európai Bizottság egy intézménynek ahhoz, hogy feltárják a munkahely teremtése gyakorolt hatását ennek a területen. Még nem láttuk a részleteket, de megpróbálom ismertetni azt önökkel, hogy mekkora arányról beszélünk itt, de majd akkor visszatérünk a részletekre, amikor a tanulmányt közé teszik. Tehát a tanulmányban megvizsgálták, hogyha nem lenne egy egységes Európa, akkor annak mi lenne a negatív hatása. Ők úgy gondolják, hogy a közlekedési folyósók most és 2030 között 623 milliárd eurót tennének ki. Hát tudják, hogy ez társfinanszírozásban valósul meg. A tanulmány azt is mutatja, hogy ö, igazából 3 millió eurónyi növekedést generál egy ilyen mérvű hálózat kialakítása, és a munkahelyeket illetően 10,5 12 millió munkahelyre teszik a beslések, a növekedést. Aztán van ennek egy sokszorozó hatása is, a határon átnyúló technológiai innovációkat illetően, hogy az Európai Unióban vezető piacok jöjjenek létre, amelyek innovációs politikákat valósíthatnak meg a tenté területén. Tehát igazából ekkora nagyságú projektekről beszélünk, de a részleteket még nem tudom. Mondom, hogy a jövőben megosztjuk önökkel. Most pedig a TENTI hálózatokat és a Connecting Europe Facility-t illetően. Ahogy tudják, a tanács, a parlament és a tagállamok megegyeztek abban, hogy egy új keret jön létre 2013 végére. Az iránymutatások, amiket kiadtak, adtunk a tagállamoknak, az a rendeletben olvasható, a finanszírozási lehetőségek pedig megjelennek az európai költségvetésben, a Connecting Europe Facility-re. Az, hogy mind a jogi keretek, mind a finanszírozási pro, ö, lehetőségek létrejöttek, nagyon nagyra törőek, ö, és mélyebbre hatóak, mint bármi más, ami eddig megvalósult a TENTI program keretében. Igazából az a cél, hogy a széttöredezett részeket egy teljes hálózattá egészítse ki. Ami a rendeletet illeti, mi koordinátorok a folyósok intermodalitásait próbáljuk megvalósítani. Azok, akik, azok, akik már egy ideje itt vannak. Most már tudják, hogy nem unimodális, hanem multimodális, légi, szárazföldi, vízi közlekedést valósítunk meg Európában. A vasúti rendszert is fejlesztjük. A munkánk kilenc folyósóra bomlik le, tehát Európát kilenc folyósó Celiát. Igazából úgy néz ez ki, hogyha lerajzoljuk egy térképre, mint a londoni föld alatti. Bizonyos pontokon összekapcsolódnak ezek a folyosók. A kilenc földrajzi folyosót kiegészítik a horizontális folyosók. Az egyik tengeri útvonalakat, a másik pedig vasúti útvonalakat fog össze. Mi koordinátorok nagyon nagy munkát fektettünk abba, hogy ne csak külön-külön kezeljük a folyosókat, hanem összehangoljuk ezek munkáját, hogy koherens legyen a rendszer a különböző modalitások között. A kilenc folyosón és a két horizontális folyosón egy egy koordinátort neveztünk ki 2011 márciusában, az ő szerepük pedig az, hogy az új rendelet kitételeit betartassák. Az elmúlt évben a koordinátorok külső szakértői segítséget kaptak, a rendeletet ellenőrizték, hogy hogyan működne az egyes folyosók esetében, hol vannak a hiányosságok, és hogyan lehet ezeket megoldani. A következő pontokra koncentráltunk. A határon átnyúló közlekedések esetében mik a problémák, hiszen általában az államok és a magán cégek inkább a határon belüli beruházásokat fejleszték, tehát az európai határokon átnyúló intermobilitásokat, intermodalitásokat és interoperabilitásokat vizsgáltuk meg, megpróbáltuk ezt a feladatot elvégezni. A 11 koordinátor együttműködött, és folyosó, eszmecsere, úti terv, munkaterv, mind-mind részei a munkánknak, ezen kívül segünk van arra, hogy minőségi munkát végezzünk, és nagyra törő munkát végezzünk. És természetesen ennek része a pénzügyi eszköz, és meg is adom a szót Mátyő Krosnak. Köszönöm szépen. Szerettem volna levezető elnökként köszönetet mondani, mielőtt neked szólt adok. Tehát Petkoxnak köszönöm. Nagyszerű. Ugye azt mondtuk, hogy nem akarunk időt veszíteni, ezt te is mondtad, röviden lesz ez, rövid lesz az üdvözlés egyébként, mert jártam itt természetesen korábban a szakbizottságban. Most a transzeurópai hálózatok negyedik kiadásánál arról van szó, hogy egy új pénzügyi instrumentum is hozzájött. Ez nagyon fontos volt a vitában 2013-ban, és a pénzügyi eszköz természetesen, itt Pat Cox kolléga beszélt eh, számos pontjáról, ezeket figyelembe kell venni, ezeket a pontokat. A különböző koridorok kapcsán megalapíthatjuk a legfontosabb, eh, hogy meggyőzzük a tagállamokat arról, hogy világosá váljék számukra, hogy eh, egy 80% a vasútra kerüljön meg a belvízi közlekedésre, hogy itt az alternatív energiákat bevonva itt tegyük a legfontosabb lépéseket, és bizonyos nemzeti prioritásokkal nem mindig vagyunk összhangban ezek után hiszen ezt a hálózatot akarjuk. Azt is megalapíthattuk egyébként a finanszírozás összességében a projekteknél, hogy az iránymutatások kijelnek súlypontokat, és a szubszidiaritás erősödése figyelhető meg itt az újfajta finanszírozásban, és ami az elmúlt időszakban jó volt, vagy kevésbé volt, ahol kevesebb pénz volt. Tehát az a támogatások mértéke. Régebben 20%-ig lehetett elmenni, most a kohézós alapból származó összegekkel együtt 80%-ra is mehetünk vagyunk, és ahol akik nincsenek a kohézióban benne, de náluk is elérhetjük a 40-50 százalékot támogatásként, tehát egy közvetlen finanszírozás formájában ami alapvető fontosságú a két területen, amire hivatkoztam az imént. Az összes projektnél, amiről a vita folyt, azt látjuk, hogy mintegy 30-40 százalékos finanszírozásra van szükség, hogy egyáltalán az ilyen jellegű projektek meginduljanak. Nem hát csak nagy projektekről beszélünk, kis projektek is fontosak. Gondoljunk a vasút területére, hogy bizonyos réseket betömjünk itt ennek megfelelően természetesen egy első pályáztatás is van még, nem adjuk meg a részleteket, nem, nem akarjuk elhallgatni, persze az elemzés folyik, de azért kiment a ajánlati felhívás, egy, mint egy 12 milliárdos összegről van szó a közvetlen finanszírozás területén, a, és a kérelmek pedig meghaladják a 30 milliárdot, tehát a pályázatoknál és ha megnézzük a projektek arányát, a teljes összeget tekintve, mint egy több mint 120 milliárdnál járjunk. Ez azt igazolja vissza egyrészt, amit az imént mondtam, hogyha itt ezeket a réseket be akarjuk tömni, akkor egy ilyen fajta támogatást akarunk, ilyen 30-40%-ra tudunk jutni, és ez a kulcs, a 3-as, 4-es kulcs, egyértelműen megállapítható ez a szorzó ez magában foglalja az egész vitát, hogy itt ez a legnagyobb európai szintű beruházási alap. A közlekedésnek hozzá kell férni ez a pénzhez, de hogy milyen közlekedési módot akarunk támogatni, milyen infrastruktúrát akarunk támogatni, az lényeges a kiválasztandó eszköz szempontjából. Ennek megfelelően készült egy tervezet, Bodevik kolléga készítette, Szécsi kolléga, és itt ők különböző eszközöket elemzik, és folyosóról folyosóra kell meghatározni, vagy javaslatok születnek majd, amelyek azt tartalmaznák, hogy milyen, mire van szükség, tehát adott esetben erősebb támogatás, a PPP egyáltalán nem kizárt és egyéb funkciók, és hát el kell, hogy mondjam, hogy a projekt alappal egy első vizsgálatot készítettünk az Európai Beruházási Bankkal együtt, és megalapíthattuk, hogy a bizonyos területeken az a 10% ami a Connecting Europe Facility-ben szerepel a pénzügyi instrumentumok kapcsán, ez akár 30-szoros szorzóhoz, multiplikátorhoz vezethet. Tehát nem kizárt, hogy multiplikátor hatást érjünk el, de megfelelően ki kell választani ehhez a beruházást. Mindenek előtt a kikötőkre jut ez, majd ezt már látjuk. Mindenek előtt a közúti építkezéseknél kerül ez, és a logisztikai platformoknál, ahol ez a bizonyos multiplikátor hatás elképzelhető, hogy működik. Ez lenne a finanszírozása a dolognak, egy munkatervet készítettünk elmúlt év végén, és itt régebben az iránymutatásokkal kapcsolatban voltak súlypontok a tagállamokkal egyeztetve, és ezt a munkatervet is így készítettük elő a tagállamokkal együtt, vagyis a munkaterv eredménye, egy folyosó elemzés volt, ahogy Petkox kolléga is mondta, ahol a gazdasági, szociális, infrastruktúrális elemeket vettük figyelembe, de a környezetvédelmieket, és gondoljunk csak a belvízi hajózásra, ez problémás bizonyos területeken, ahol az ökológia és az ekonómia egyensúlyát nem olyan könnyű megteremteni. Tehát itt az elemzések tartalmazzák ezt, és a második folyosó elemzés, amit javaslatokkal együtt készítettünk, ez az összes állam elfogadta, és hát itt még, hogy úgy mondjam, egy eljárási zárásra van szükség a szemeszter vége felé, a szemeszter vége felé 2015 végén. A koridoroknál a súlypontok elhangzottak, az eszközök, az instrumentumok, a Fraunhofer elemzés alapján javulnak majd, de ahol ilyen gazdasági, de szociális aspektusokat is megvizsgálnak, például a munkahelyteremtésről beszélünk, mennyi plusz munkahely jöhet így létre, ezt is elemzik. Másrészt a tanulmány jobban vizsgálja a különböző koridorok környezetét is, tehát eh, vagyis eh, a közútról átterelem a közlekedést, a szállítást a vasútra, akkor mivel jár ez a környezet számára? Ezt is kiszámolják, mert a tisztán pénzügyi elemzés a projektek esetében ezt nem mindig tudja teljesíteni. Erről van tehát szó, hogy ez a tanulmánynak egy ilyen fontos aspektusa lesz koordinátorként az első év után Pat Coxnak adnék megint szót. Én egy kicsit később szálltam be 2011. júliusában. Pat Cox kolléga már régebb óta részes ennek a dolognak, ezért aztán az első évet ő fogja elemezni. Az első évet az a tagállamokkal közösen a földrajzi folyosók kialakítására fordítottuk, illetve az érdekelt felek feltárására, megkeresésére. Ugye Rómát sem egy nap alatt építették. Nagyon sok támogatást kaptunk azoktól a tanácsadóktól, akik a szabályozásokat, jogszabályokat átfürkészték és a problémákat feltárták. Írásos munkatervet nyújtottunk be múlt év decemberében valamennyi tagállamnak ezek alapján, és a munkaterveket nagy részt a tagállamok elfogadták, egyes tagállamok egyes részleteket még kértek, hogy dolgozzunk ki, de végül is néhány hét múlvára valamennyit véglegesítjük. Nagyon átfogó, egy pozitív együttműködés működést tapasztaltunk a tagállamoktól, az infrastruktúra menedzserek részéről. Sikerült megvalósítani a, azt, hogy mindenki a sajátjának érezze ezeket a koridorokat. Jó alapozás ez mert nem mások mondták meg kívülről, hogy mit kell lehet csinálni, hanem mindenhol helyileg határozták meg alulról fölfele. A koordinátorok persze tovább dolgoznak, hogy megmaradjon a koherencia a munkában, de dolguk az, hogy koherens üzenetet sugározzanak mindenfelé, és a Milánói Informális Közlekedési Miniszterek eh, tanácsát is eh, megpróbáljuk ennek a témának szentelni. Minden ország fővárosában és nagyobb városaiban vannak koordinátori segítőink, és sokszor látogatjuk a minisztériumokat Franciaországban, Spanyolországban, Hollandiában, Németországban, csak hogy a leggyakoribbakat említsem, és az Európai Beruházási Bankkal is közvetlen kapcsolatban vagyunk. A Juncker terv, a stratégiai beruházási alap közben megjelent, és most már konkrét érdek fűződik ahhoz, hogy mivel már költöttek a tagállamok pénzt, minél hamarabb mobilizálni lehessen a további pénzeket. De Budvig és Seki kollégák végezik ennek az előkészítését. Nemrégiben volt egy érdekes Innsbrucki konferenciánk, ahol valamennyi folyosó, valamennyi projektját áttekintettük, és mindenhol keressük, keresni fogjuk a, a tapasztalatok megosztásának lehetőségeit. A jövőre vonatkozóan, ahogy a bevezetőmben is mondtam, a legfontosabb prioritásnak a határokon átnyúló torlódások megszüntetését tartjuk, illetve a hagyományos infrastruktúrák problémáinak megoldását és akkor utána majd ott van a, folyosók zöldítésének kérdése, az intelligens menedzsment rendszerek, az urbánus és interurbánus közlekedés összehangolása, és még egy csomó kihívás, amelyek valós módon mutatják meg, hogy mennyire komplex minden szintjén ez a tervezés de most már nagyon sok szolgáltatással, hatósággal kapcsolatban vagyunk az autonóm járművek, az alternatív üzemanyagok, az alternatív üzemanyagban működő tömegközlekedési eszközök témáiban. Ezeket már építik. És a legfontosabb, amit a végére tartogattam, az az, hogy az európai szinten, de a tagállami és a választókörzeti regionális szinten is folyamatosan 2016-ban azonban, tehát két évente meg kell majd újítani, fel kell frissíteni a munkatervet. Nem kell mindent visszaállítani nullára ilyenkor, csak azt kell csinálni, hogyha kiderült, hogy valami lelassult, amit gyorsabbnak képzeltünk, közben technológiai változások voltak, akkor dinamikus módon hozzá lehessen igazítani a projekteket a valósághoz egyfajta iterációval. Röviden még a végén, azok a pénzek, amelyek rendelkezésre állnak, azt ugye nagyon körültekintően kell lekérni. Itt 500 eh, milliárdnyi beruházásról beszélünk, és a Connecting Europe összekapcsolási eszköz révén akár 210-220 milliárdot lehet a következő egy-két évben mozgósítani, hogy a 2030-ra tervezett hálózatok alapjait elkezdjük megépíteni. Fontos továbbá, és ezt a koordinátorok saját feladatuknak tekintik, hogy ne csak az EU-ban, hanem regionális szinten is folyamatos legyen az információcsere az önkormányzatoknál, a környezetvédelmi szervezetekkel, hogy az egyeztetés előre történjen, és ne csak utólag, mert meggyőződésünk, hogy csak ha a polgárokat sikerül megnyerni egy projekt számára, akkor fog az jól működni. A legmélyebb, leg, lehető leghamarabb elvégzett tájékoztatás hívei vagyunk. Persze vannak iránymutatások, van egy konkrét pénzügyi keret, amivel lehet dolgozni, van egy munkaterv, és léteznek tanulmányok a pénzügyi alapokból lehívható pénzek lehetőségeire vonatkozóan, és a tagállami potenciálokat is felmértük, tehát úgy gondolom, hogy kellően előkészítettük a, a következő évek tevékenységét. Köszönöm szépen Matthew Grossnak és Pat Coxnak a bevezetőt. Most akkor a koordinátoroknak adom el a szót, mint Van den Kamnak először. Köszönöm szépen. tényleg nagy megtiszteltetés az, hogy Cox és Gross urakat itt fogadhatjuk ma. Tényleg az Európai Parlamentben ez egy kitűnő esemény. Én abból indulok ki, hogy minden, amit elsajátított a parlamenti képviselőként, azt alkalmazni fogják koordinátoronként is, úgyhogy gondolom, hogy nagyon sokat várhatunk még önöktől. Nos, én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát fognak természetesen végezni. Először is én a finanszírozást illetően szeretnék rákérdezni. Cox úr és Gross úr is említették már ezt a témát, úgyhogy igazából a parlamentben a Bizottságnak feladata az, hogy elfogadja azt, hogy a finanszírozási keretek csökkentek. De lenne egy kérdésem, amely Christophersen úr időközi jelentéséhez is kapcsolódik. Milyen alternatív finanszírozási formákat tudnak felmutatni? Igazából van erre lehetőség? Lehet esetleg kevert finanszírozási formákat alkalmazni, crowdfundingot, vagy privát forrásokat alkalmazni. Aztán, ami azt illeti, hogy a fő hálózatok és a kiegészítő hálózatok között mi a kapcsolat. Önök mit gondolnak erről? Nagyon sok kérdést kapunk amelyek arra vonatkoznak, hogy a kiegészítő hálózatok hogyan fognak működni. És ugye az én kérdésem az, hogy a prioritás mi? A főhálózat, a maghálózat, vagy a kiegészítő hálózatok? Hiszen nem csak a főhálózatokra kellene koncentrálnunk. Aztán az engedélyeket, illetve Cox úr azt mondta, hogy Rómát sem egy nap alatt építették fel, de hogyha az ember figyelembe veszi azt, hogy az engedélyeket hogyan osztják szét Európában, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a fenntarthatóság mennyire fontos, lehet, hogy engem kicsit befolyásol az, hogy az országomban hogyan folynak a dolgok, de én úgy gondolom, hogy az engedélyek kiadatását illetve fel kellene gyorsítani a folyamatot. Aztán Simpson úr a horizontális folyosóval foglalkozik. A kérdés az, hogy mi a helyzet a tengeri autópályával, a tengeri folyosók hogyan kapcsolódnak a többi folyosóhoz. Aztán a finanszírozás a kohéziós országokban. A kohéziós országok természetesen egy különleges pozíciót élveznek a tentit illetően. Úgyhogy a kérdés az, hogy a kohéziós eszközöket például megfelelően alkalmazzák el a kikötők finanszírozására. A kohéziós országok esetleg nem akarnak kikötőket finanszírozni ilyen módon. És végül a modalitásoknak az átalakítása. Mathieu Gros a fehér könyvet is figyelemmel követi, ezért tudjuk, hogy a Q-modalitás és az intermodalitás mennyire fontosak. A Q-modalitás és a modalitások átalakítása, a modal shift nem ugyanaz a fogalom. És a kérdésem az, hogy mit várhatunk ezektől a koncepciótól. Aztán az elmúlt években az Európai Parlamentben egyre nagyobb figyelmet élvez ez a téma. Amikor autópályaépítésről van szó, például akkor mindig nagyon nagy várakozási idő előzi ezt meg, és nagyon nagy figyelmet kapnak ezek a témák. Köszönöm, Izmai Lertuk. Um, auch von... Köszönöm szépen a frakcióm nevében is, Grosz kollégának és Cox kollégának is. Ma hozzászólást köszönjük, az előadást, a bemutatót. Azzal kezdem, ami nagyon tetszett először is, és még mindig tetszik persze, az az a tény, hogy mi, és most először jutott el ez hozzám az Európai Unión belül, minden bizonyal a struktúra újbóli megállapítása kapcsán itt az európai közlekedési hálózatoknál a koordinátorok egy együttműködése jött létre. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem minden koordinátor áll neki és a saját keretei között végzi el a munkáját a lehetőségei keretei között, hanem van egyfajta eszmecsere az új koordinátorok között, ezt nagyon fontosnak tartom, mert ez nyilvánvalóan szinergiahatásokkal is jár majd. Aztán pozitívan vettem azt is tudomásul, és azt hiszem, hogy ez tényleg egyedüli a mostani egyedülálló, amit Learning by Doing-nak nevezett Cox a tagállamoknál ugye nem feltétlenül azok a minisztériumok, a közlekedési minisztériumok azok, amelyek európai szinten szoktak gondolkodni, a hírük alapján legalábbis nagyon óvatosan fogalmazók. Tehát a koridor platformokon keresztül most megpróbálnak ö, ö, olyanokat összehozni, akik korábban inkább nemzeti keretek között gondolkodtak, most a Learning by Doing keretei között bevonják őket, hogy mások is tanulhassanak ebből, és így jöjjenek létre szinergia hatások. Összességében el kell, hogy mondjam, hogy azt gondolom, hogy a transzeurópai közlekedési hálózatok ezen megközelítése hát nagyjából a legjobb, amit az Európai Bizottság ezen a területen az elmúlt években létrehozott. Persze, a két társjogalkotó jelentős támogatásával, de tény, hogy ez így alakult. Most rátérnék a kérdésekre, és azt kérem, hogy tényleg válaszoljanak is a kérdésekre lehetőségeik szerint. Feltűnt, hogy Gros kolléga azt mondta, hogy a munkatervek a tagállamokkal összhangban születtek meg, és Cox úr meg azt mondta, hogy most of instances, tehát a legtöbb esetben most ettől függetlenül is feljegyeztem már magamnak ezt a kérdést, hogy vannak-e olyan tagállamok ezen a területen, ahol példaértékű együttműködésről számolhatunk be, és vannak olyan tagállamok, ahol esetleg a mi támogatásunk is hozzájöhet, vagy kellhet még. Ezen az első kérdésem. A második kérdésem az az, hogy a jelentésben megállapíthattam, hogy itt vannak nehézségek az elmúlt időszak kapcsán az ERTMS koridoroknál. Voltak nehézségek, ezt tudjuk. Az ERTMS esetében egy breakthrough programot szerettünk volna. Ez jól hangzik. Most rá kell kérdezni, mi ez az breakthrough program, mit tartalmaz egy ilyen program, olyan jól hangzik. Aztán a harmadik kérdésem abba az irányba mutat, amit eh, rendelkezésükre bocsátottak itt a dokumentációk kapcsán. Ez azt tartalmazza, hogy minden munkatervnek tartalmaznia kellene egy arra vonatkozó becslést, hogy az interoperabilitás és az intermodalitás területén egy-egy tagállam hol áll a többi tagállamhoz képest. Ez nagyon érdekelne, hogy mikor érkezhet egy ilyen becslés, egy értékelés, és az Európai Parlament mikor fér hozzá egy ilyenhez. A következő kérdés az már a finanszírozással foglalkozik. Szerintem az egyértelmű, egyértelmű jelzés, hogyha 12 milliárdot pályáztatnak meg, akkor 30 és 30 milliárdra jelentkeznek, akkor az egy jó megközelítés, akkor rendben van a dolog. És előadóként, a transzeurópai közlekedési hálózatok előadójaként a legutóbbi ciklusból emlékszem, hogy milyen nehéz volt ezeket a projektkötvényeket keresztül vinni a tagállamokkal szemben például részben. Ez volt a helyzet. A kérdés most az, hogy az Európai Beruházási Bank összefüggésében a projektkötvények, ha jól emlékszem, jó, 250 millió eurót adtunk ki kísérleti projektként. Tehát utána az Európai Bizottságtól nem igen hallottunk erről, hogy az eredményes volt-e, milyen sikerek, adott esetben kudarcok jártak együtt a projektkötvények megoldásával. Ez is érdekelne, adjanak választ, kérem. Most nem, nem világvége, ha ez nem volt túl jó ötlet, de azért nyilván érdekelne a dolog. Aztán a következő abban az irányba mutat, ami megint csak egyedülálló, és nem is volt könnyű a tagállamokkal szemben érvényre juttatni ezt a regionális és a helyi szint bevonása. És szerintem mindkét kolléga ma hozzászólt ehhez a témához, mi szerint a helyi és regionális szint nélkül ilyen nagy projekteket nem lehet a következő 20-30 évben megvalósítani. És ha jól követem a dolgokat, itt különböző hozzáállások vannak a tagállamoknál. Vannak tagállamok, amik, akik meglehetősen merevek, amikor ilyen koridor platformokat alakítanak ki, aztán vannak tagállamok, akik liberálisabbak, nyitottabbak ebben a kérdésben. Tehát megint csak a tagállamokra kérdeznék rá, milyen tapasztalatokat szereztek a különböző tagállamokkal. Köszönöm szépen, Jackie Foster. Péter Fondál. Köszönöm, elnök úr, a szót. Elnök úr, mindig azt mondjuk, hogy a politika a lehetséges művészete. És a politika és a valós világ között meg kell találni a itt is a koridorokat, ha úgy tetszik. És az önök előkészítő munkája a kiváló példája annak, hogy hogyan kell, lehet jól csinálni az ilyen előkészítést. Mert csak így lehet megvalósuló projekteket felállítani. Most pedig akkor nézzük a finanszírozás kérdését. A frakciónk meglehetősen csalódott a Juncker terv miatt, mert az látható volt, hogy a TENTI-ben és a csatlakozási, összecsatlakozási eszközben vannak pénzek, de nem látjuk, hogy mennyi is ez a Juncker féle, féle többlet önök optimisták vagy pessimisták az összeg tekintetében? Meg lesz -e ez a pénz, amit itt meg folyamatosan? Ami az infrastruktúrális projekteket illeti, ugye szokás ilyenkor költséghatékonyság elemzést végeztetni jó előre. Ugyanakkor vannak olyan infrastruktúrák, amelyeknek a léte, hatékonysága még teljesen vitatott. Nehéz őket beárazni. És előfordulhat, hogy egy projekt elhal, mert kiderül, hogy az előre jósolt előnyekhez képest jóval kevesebbet hoz. Ugye a költséghatékonyság nem csak egy előzetes tervezést jelent, hanem egy projektnek még a, a kivezetését is előre kell tervezni, az amortizációját 25 évre előre, a környezeti károkat, amiket okoz, a hasznokat kell összevetni 25 év távlatában. Tehát itt ez egy év, két év, amit mostanak elvégeztek munkát és végeznek, ez még mindig nagyon kevés ahhoz képest, amilyen távlatokban kéne gondolkodni. Ugye a belvízi hajózási projektek esetében különösen így van ez. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a két koordinátornak, hogy elmondták tapasztalatokat, mindketten itt a parlamentben dolgoztak korábban. Sok minden elhangzott már, de nekem is lenne azért talán egy hozzáfűzésem. Az utóbbi időben az a benyomásom, hogy a tenté konstruktum egy kicsit olyan, mint a londoni metró, Európát is le lehet képezni egy kicsit a londoni metróra, és viszont. Tehát ebben a tentében vannak iránymutatások, és nagy dobás volt, hogy sikerült összekötni az csatlakozási eszközzel, és így most háromszor annyi pénzünk van, mint korábban, ez jó. Nyilván a koordinátorok a mi természetes szövetségeiseink, hiszen akik meg szeretnék valósítani ezeket a koridorokat, azok önökkel azonos platformon állnak. Annak is örülök, lehet, hogy nem szabad erre a kérdésre válaszolniuk, de az FC legyen külön pénz, mint a CEF pénz. A Juncker terv mennyiben támaszkodik a hagyományos alapokra, amikor a koridorokról beszél? És úgy látjuk, hogy most is több utat fognak építeni, mint vasutat, ezt hogyan értékelik? Mindkettőjüktől kérdezem. És Chuck Cox-tól szeretném a választ megkapni arra a kérdésemre, hogy ugye ön azt mondta, hogy a tagállamok elégedettek. Ez egy kicsit hihetetlen számomra. Alulról nézve ez nem mindig így van. Biztos, hogy minden város, régió verseng azért, hogy bekerüljön a projektek közé. Mondj el nekünk, hogyha vannak konfliktusok, ez is tanulságos lehet. Nálunk Németországban vannak ilyen nagyon vitatott versengő projektek, hogy Berlin Kilt hibáztatja és viszont, valaminek a megvalósulásáért és nem megvalósulásáért. Tehát eh, itt a Fémen projekt kapcsán sok vita van. Jó lenne tudni, hogy tisztán, hogy mik itt az érdekek, és hogy sikerül ezeket mégis egy nevezőre hozni. Matthew Grostól is kérdeznék, két kérdésem lenne. Matthew, azt mondtad, hogy a, a belvízi hajózás esetén a gazdaság és az ökológia között egyensúly meg teremtése nem mindig könnyű. Mit értettél ez alatt konkrétan? És második kérdésem is hasonlít ehhez. Azt mondtad, hogy a helyi környezetvédő szervezetekkel kapcsolatban vagytok. Ez nagyon fontos, mert nagyon sok projekt bukott már meg azon, hogy nem elég időben konzultáltak a helyi lakossággal. Ilyen volt nálunk az Y projekt, 20 évet vitatkoztak rajta, és a Hannover Hamburg Bréma összekötetés azóta sem javult. Konkrét példákat szeretnék erre hallani, hogy milyen nehézségek adottak. Maria Killenen kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A koordinátoroknak köszönöm az elmondottakat, és sok sikert kívánok a munkájukhoz. Első kérdésem az, hogy hogyan látják a finanszírozás jövőjét az összekapcsolási eszköz vonatkozásában. Annak a tükrében, hogy ugye többször változott meg most is változik a finanszírozási struktúra, mix. Most az FC, ha bejött, akkor az új finanszírozási modell hosszú távú lesz-e fennmaradó rendszer, vagy csak egyedi? Hogyan látják a digitalizáció, a közlekedés digitalizációjának a úgynevezett okos rendszereknek az esélyét? Esélyt látnak -e ezekben egyáltalán, vagy inkább mint fenyegetésnek tekintik őket a tentély rendszerekre vonatkozóan. Mert jó, mindenki újat akar építeni, de nem mindegy, hogy milyen az az új. A lehetséges legtöbb és legjobb tudás alapján járnak el a úgynevezett okos digitális rendszereket mennyire ö, tekintik már alternatívának lesz-e nagy lépés. Itt az okos rendszerek lehet, hogy drágák, de óriási mérföldkövet jelenthetnek, és meg, hosszú távon megtakarítást, és persze tudat változást a lakosság közlekedési szokásaiban. Tudjuk, hogy csökkenni fog a pénzek mennyisége az évek előre haladtával, Másrészt ez itt is fontos, hogy integrált, önfenntartó, okos rendszerek épüljenek ki, amelyek képesek aztán önálló fejlődésre, és hasznosítják a legfrissebb, legújabb know-how-t a várostervezés műfajából. És az önkormányzatok együttműködésének milyen esélyét látja, mert gyakran okoz ez gondot a fejlesztéskor, hogy nincs köztük. Köszönöm szépen, Karim Adeli. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm koordinátoroknak is, hogy eljöttek. Cox úr nagyon érdekes mondatot ejtett ki a száján. Ekolo- ökologizálni fogjuk a folyosókat, mondja ön. el tudná nekem mondani konkrétan, hogy hogyan lehet ökologizálni a koridorokat? Ez nagyon érdekelne, hogy ez mit jelent ez a kifejezés. És mondott még valamit, ugye a kollégáim tudják, hogy ön itt volt korábban, én nem ismertem önt korábban, de egy másik mondat is megragadta a figyelmemet. Azt mondta, Önök, mint európai parlamenti képviselők, önöknek az a feladata, hogy a projektek nagyköveteivé váljanak. De szeretném itt tisztában látni, hogy mi is a parlament szerepe ön szerint. Tudná példát mondani arra vonatkozóan, hogy önök konkrétan leültek a helyi lakosság képviselőivel, és a koordinációt együtt fogalmazták meg. Az, hogy azt várja, hogy mi nagykövetek legyünk, az egy kicsit, mintha megfordítaná a dolgok irányát. Nem úgy kéne, hogy alulról jöjjön az igény és a gondolat? Második kérdésem. Hogyan tervezik a felügyelet, a vasúti közlekedés felügyeletét tervezni, fejleszteni a koridorok kapcsán. Mert egyfelől ugye van egy gördülő állomány, és van egy infrastruktúra. És ehhez csatlakozik egy kis apró kérdés még, hogy hogyan fogják a, a kis hálózatokat egymással összekötni intermodális módon. Konkrét példákat szeretnék hallani. Vielen Dank, jetzt Peter Lund. Köszönöm szépen, Péter Lundgren. Rendben, akkor Luis de Grandes Pascalnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, Matyő, és önt is, Kokszúr. Éppen most hallottam, hogy Karim Adelé azt mondta, hogy nem ismerte önt. Én viszont ismerem önöket, hiszen Gross úr formálta ennek a szakbizottságnak a kinézetét, úgyhogy mindent tud rólunk, de csatlakozom ahhoz a gondolatmenethez, amivel kapcsolatban elhangzott az, hogy mi nagykövetjei részletei leszünk ennek a projektnek. Vannak kézzelfogható problémák, amelyek Spanyolországot érintik, és ezek határon átnyúló problémák. Önnek vagy önöknek, mint nagyköveteknek milyen kihatása van ezekre a problémákra? Például, amikor a folyósókon felmerül a probléma, például a földközi tenger és az Atlanti óceán közötti összeköttetés, vagy például Spanyolország és Franciaország között viták vannak a folyosokat illetően, vagy aztán ott van a Portugáliával folytatott vita, ott is vannak nehézségek. Ezek kapcsán hogyan tudnak beavatkozni? Vannak olyan politikai döntések, amelyek fölülírják azt, amely események a válsággal kapcsolatban következtek be. Én nem mondom azt, hogy ezek a döntések rossz döntések. Azt sem mondom, hogy Franciaország, Portugália vagy Spanyolország a hibás, csak arra szeretnék rámutatni, hogy a határon átnyúló projekteket illetően vannak specifikus problémák. Tehát önöknek is nehézségeik vannak ezen a területen, vagy felhasználják a pozíciójukat arra, hogy ezeket a munkákat felgyorsítsák. Köszönöm, következő hozzászóló. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a koordinátoroknak is. Gross úr, nem ismerem önt, de Cox urat nagyon is jól ismerem. Úgyhogy köszönöm szépen a világos magyarázatot, amit kaptunk, ez nagyon fontos. Az előttem szólókhoz hasonlóan szeretném hallani a folyosoknak a részleteit a saját otthonom szempontjából is, ami a finanszírozását illető projekteknek. Az FC finanszírozási forma nem létezett akkor, amikor a folyósokat létrehozták. és most már háromszor annyi projekt javaslat érkezett be, mint amennyit eleinte terveztek. Tehát az, hogy bevezették az FC finanszírozási formát, hogyan hatott ki a projektekre, én úgy gondolom, hogy elég sok hiányosság van, és van sok olyan projekt is, amely már beindulhatna. Önök még fölkarolhatnak új projekteket? Aztán van-e vita azt illetően, hogy hogyan lehetne egy csomagba fogni bizonyos projekteket, és így előre haladni, tehát hogy így koordinátolni. Csak szeretnék belelátni a gondolatmenetükbe, hogy az FC finanszírozás hogyan változtatta meg az egyes projekteknek a helyzetét. Köszönöm, Dominik Riké. President, salut. Euh, Köszönöm, üdvözlöm Önöket, uraim. Ismerjük egymást végről. A koordinátorok léte már önmagában már egyfajta ö, érdeket fejez ki, és az iránymutatások kidolgozásában, ugye annak idején az összekapcsolási eszköz kapcsán is volt ilyen munka. Van-e együttműködés a korábbiak és önök között, és a bizottsággal? Lenne egy megjegyzésem, két kérdéssel. Egy pénzügyi természetű megjegyzés. A ö, pénzügyi beruházások kapcsán felmerül, hogy mekkora kapacitás, pénzügyi kapacitás van valóban jelen. És többen többféleképpen számolnak. Az összekapcsolási eszköz kapcsán is elgondolkodtunk, beszéltem egy bizottsági emberre, ott 50 milliárd volt a kezdeti összeg. És a telekommunikáció energia és konkrét közlekedési hálózatokra szólt. 30 milliárd, aztán 23 milliárdra csökkentette a tan, tanács ezt a pénzt, aztán ebből 13 milliárd lett, mert kiderült, hogy 10 milliárdot eleve a kohéziós alapból akartak elvonni vagy átnevezni erre a célra. Tehát egyik zsebünkből a másikba, a kettes fejezetből az egyes fejezetbe tettük a pénzt. Na, tehát 13 milliárd a tényleges friss pénz, és a bizottság javaslata azt mondja, hogy ebből 2 milliárd 7 2,7 milliárdot a Juncker tervre kell ö, fordítani. Akkor most marad 10,3 milliárd. És én eh, kicsit azt derítem, hogy eh, ez sem annyi már, mert láttuk már, hogy a több éves költségvetési tervezési kapcsán is újra meg újra ugye ügynökségeket kell létrehozni, és akkor ö, ö, ugye ö, átnevezik a pénzeket, 8-ból lett a 10,3, és szépen elfogyott a pénz definíciók révén. Mert például egy milliárdot adtak ugye a hálózat fejlesztésre, ami most beletartozó vagy külön cél. Tehát a összekapcsolási eszköz teljes összege így átdefiniálódott és eltűnt, és hogy lesz ez majd a mostanival? És van egy ö, ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy a, a, a project bondokból, ö, ha ezek megvalósulnak, akkor mennyit sikerül majd felhajtani, mennyi lesz ezeknek a garancia funkciója, mennyi lesz ebből a, a folyékony pénz, hogyan fog, fog működni ez a mechanizmus. És ezen kívül ott van az, hogy a tagállamok ellene vannak annak, hogy ilyen kötvényekből finanszírozzák az összekapcsolási eszközt, miközben most Juncker úr újra ezt akarja, csak más néven. Fog-e ez így működni? És akkor, ha a kötvényekből be is jön pénz, akkor ezt eh, Juncker úr az úgynevezett mikrotervezésre kívánja elkölteni, de akkor megint csak mi marad az infrastruktúrális fejlesztésekre, eh, és nem marad úgy tűnik eh, mégsem majd annyi pénz, mint amennyiről beszélünk. Tehát, és a közlekedési projektek és a Juncker féle projektek között Mennyi lesz az átfedés, a közös mező? Mi lesz az igazán közhasznú beruházás ezekből? Mekkora arány? És látják a koordinátorok, el tudják-e nekünk mondani a, a projektek kapcsán, ugye Cox úr a 15 milliárdot említette, hogy mely projektek és a projektek hány százaléka fog profitálni a Juncker tervből, és, és melyek függetlenek attól, mekkora arányuk független attól. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gross úr, Cox úr, köszönetet szeretek volna, hogy eljöttek ide ma. Az előző parlamentben, amikor a transeurópai hálózatokra vitáztunk, a frakcióm beadott egy módosítót, hogy a koordinátorok nagyobb hatásköröket kapjanak, hát akkor nem gondoltuk volna, hogy Matyi látja ennek a hasznát, de sajnálatos módon a valóságban azonban a koordinátoroknak mégsem sikerült nagyobb hatáskört biztosítanunk, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy milyen határai vannak a munkakörének, és milyen nehézségekkel közt. Ennek ellenére, amikor a TEN hálózatokról van szó, akkor a projekteket illetően két fő kritérium létezik, európai hozzáadott értéket kell teremteniük, és a határoknál nem szabad, hogy fennakadást okozzanak. Alapvetően ezek a fő kritériumok. Az EU-s GDP-nek egy százalékát veszítjük el azért, mert a teherautók és kamionok akkora fennakadásokat szenvednek a határoknál. Tehát, amikor a költséghatékonyságról van szó, az elemzésekről, akkor az a kérdésem, végeznek-e költséghatékonysági elemzést? Azt illetően, hogy mi lenne a költsége annak, ha a tervezés alatt álló projektek nem valósulnának meg, vagy ha nem finanszíroznák ezeket a projekteket. Ez az első kérdésem, a második kérdésem pedig. Amikor döntéseket hozunk EU szinten, akkor következetesnek kell maradnunk. Voltak tenderek, a tagállamok projektlistákat nyújtottak be, de nem vagyok benne biztos, hogy ezek a listák megfeleltek a két előbb említett fő kritériumnak. Tehát a kérdésem az, hogy önöknek milyen kihatása van a projektek kiválogatására. Tehát azokból a projektekből, amelyeket a tagállamok nyújtottak be. Van bármiféle ráhatásuk arra, hogy azt mondhassák, hogy nem, ezt a projektet nem, mert nem felel meg egyetlen kritériumnak sem. És egy végső megjegyzés. A világ leggyorsabb vonatát nem régen adták át Japánban. Ez egy mágneses eh, sínen közlekedő vonat, Oszakát és Tokiót köti össze. Egy óra alatt akarják a japánok ezt az útvonalat letudni, az azt jelentené, hogy 500 km per órás lenne a sebessége a vonatnak. Eközben mi történik Európában? Képtelenek vagyunk arra, hogy gyors vasutakat építsünk, amelyek ne lassulnának le a határoknál. Hát ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nem leszünk piacvezetők soha. Ez egy egyszerűsített történet, de ez a lényege. Úgyhogy 500 km per óra, mágneses rendszer, globális versenytársak, ez van az egyik oldalon, másik oldalon pedig itt vagyunk mi, akiknek ez cifinek tűnik. Úgyhogy igazából itt döntésképtelenség van Európában, nincs egy megfelelő vezetés. Úgyhogy szeretném, hogyha erre reagálnának, hogy ugyan szeretnék, hogy a vasútra koncentráljunk, de úgy tűnik, hogy a japán innovációkkal sohasem vehetjük fel a versenyt. Lehet, hogy azzal kellene kezdeni, hogy az ő modelljeiket megvizsgáljuk. Egy kicsit provokálok, de ez a lényeg a dolognak. Köszönöm, Nielsen kolléga. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és nagyon átfogó jelentést. Röviden. A motiváció, a jövőkép létezik, most már csak kell az ösztönző hatás. Önök azt mondják, hogy a tagállamoktól nagyon sok minden függ. Ettől függnek a tervek, a finanszírozási lehetőségek. Én meg azt gondolom, hogy a régiókban nem sok ösztönzőt kapunk, és Svédországba jövök, és természetesen a régiókban nagyon kidolgozott projekteket valósítunk meg, és megpróbáljuk az önkormányzatokat mozgósítani. megpróbálunk mindenkitől hozzájárulást kapni. De muszáj ezt így csinálni, mert különben leülnek a projektek a régióban. és az adminisztrációs rendszertől függően, vagy a régiók, vagy a tagállamok a felelősei ezeknek a projekteknek. Úgyhogy nem szabad a régiókról elfeledkezni. Köszönöm. Pavel Telicska. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy egy sor pontot, amit itt felvetettek, tényleg fontos pontok ezek. Én két kérdést szeretnék kiragadni most ebből az összefüggésből. Az egyik aspektus, amelyre felfigyeltem, hogy az európai koordinátorok a koridorokért és a közlekedésért is felelősek, és azért is, hogy értékeljék a plusz értéket, a többletértéket a különböző közlekedési módok között, mert megemlítette például a környezeti aspektust, példaként, hogy ez természetesen egy pozitív dolog is, és ez érdekel engem, és én cseh vagyok, és volt eszmecserém a cseh közlekedési miniszterrel éppen a mai napon, nagyon érdekesnek találja, és nagyon ragaszkodik a belvízi hajózás ügyéhez hogyan történik ez konkrétan, ezért felteszem a kérdést, vegyünk egy példát. Van itt egy koridor, ami érdekes számomra, hogyan tudják ezt a többletértéket megítélni. Hát én látok ilyen plusz értéket természetesen a folyó a vízi hajózásnál, az útvonalatoknál másokhoz képest, de hogy ez mennyi, ez hogy állapítják maga másik, tudom, hogy ez eh, nehéz egy európai koordinátor számára megválaszolni, de még emlékszem arra a tapasztalatomra korábban, mindenki egyetértett mondjuk a tanácsban, elfogadta aztán a parlament, és, és a, a bizottság tette a kezdeményezést természetesen aztán a tagállamok jelentkeztek, és amikor végrehajtásra került sor, akkor van itt egy tagállam, amely mondjuk más tagállamokat egy tehát megvannak a pénzügyi eszközök, mondjuk mi a végrehajtást meg tudjuk csinálni, vannak kis tagállamok, amelyek szeretnének ebben részt venni, de és van mondjuk egy tagállam, amely mm, helyben jár, és akkor mit lehet ezzel kezdeni, ha valaki kitáncol a sorból? Ed, milyen eszközök állnak rendelkezésre, és a parlament hogyan tud ebben részt venni, hogy tud például a mi szakbizottság segíteni egy ilyen esetben. Köszönöm szépen, Maria Grappini. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívott vendégeknek, a koordinátoroknak az előadásokat. A prezentáció után minden világosabbnak tűnt, mint a kérdések után, amik elhangzottak. Én feltettem a konkrét kérdést, honnan érkezik majd a pénz, de igazából nem kaptam erre felvilágosítást. Igazából nem áll már pénz rendelkezésre a Connecting Europe Facility-n belül. Ezért felteszem az eredeti kérdésemet, és kérem önöket, hogy konkrétan válaszoljanak a lehetőségek keretei között, honnan jön, honnan jön majd a pénz, és mennyi. A második kérdés, legalább ez nekem személyesen nagyon fontos, talán másoknak is fontos. Többször felfigyeltem arra, amit Juncker elnök úr mondott a bizottság elnök az FC projektek kiválasztásáról és remélem, hogy erre itt nem kerül megint sor. A prioritásokat hogyan tudják megállapítani az egyes projektek kiválasztására a 11 koridoron belül? Nem lehet egyszerre mindent megcsinálni. Kiválasztja ki a projekteket, kinek a feladata lesz ez? Például hat személyről van szó, hat szakértőről, és ez aggaszt valamennyire, akik a parlamenti ellenőrzés alól is ki tudnak bújni, tehát nincsen leírva, hogy pontosan mit kell csinálniuk, és ők válogatják ki az fc hez a projekteket. Ez oda vezethet, hogy árkokat ásunk, amelyek nem csatlakoznak egymáshoz. Nincs interkonnektivitás. Ki kezeli ezeket a koridorokat majd utána? Én azt hallottam, hogy az egyik tagállam bevezetne külföldi sofőrökre, külföldi autókra egy autópályadíjat, amit a saját állampolgárokra nem vetnek ki. Hát mit mondjuk, ez nem az egyenlő elbánás. Ebben csak egyet tudok érteni. Én is köszönöm szépen az előadásokat, én magam is szeretnék két dolgot felvetni. Pet Cox, amikor először találkoztunk, Sose felejtem el, gyakran hivatkozok erre, te akkor azt mondtad, de ez egy eh, patchwork az európai eh, vasúti hálózat, eh, és ezt meg kell változtatni, ezt a helyzetet. És vannak tapasztalatok, itt van az Erfurt Nürnberg koridor Németországban egy milliárd jön az Európai Uniótól, de Münchentől a határig a Brenneri mm, alagútig még építési engedés rendelkezése. Itt nincsen, ez nagy projekt például is, de Matyi beszélt a kisebb projektekről is, a kisebb határokon átnyúló projektek is szóba kerülnek, és itt ugyanez a helyzet. Berlin és Brüsszel között leállt a vonat, mert 100 millió hiányzik, de 100 millióval két órányi utazási időt tudnék megtakarítani, és kiváró konkurenciát jelentenénk a távolsági busz számára. Ez a 100 millió Németországban hiányzik, a társfinanszírozás hiánya miatt is így van ez. De aztán az Európai Unió Stuttgart-Ulm esetében 3 milliárdba kerül ez a szakasz, és ott 15 vagy mondjuk 30 percet nyerünk, és ott 12%-os társfinanszírozásról beszélünk, tehát 400 milliót hozzáadnak tehát ez így őrültség, ha ezt így összevetem. Ha 100 millióból két órát tudnék megtakarítani, és akkor 15 percre adok, vagy 30 percre adok 400 milliót, hogy tudom ezt megakadályozni? Az határokon átnyúló szakaszok nagyon fontosak, éppen ha kicsik akkor is, mert sokan 50 kilométerni kevesebbet utaznak, a legtöbben tulajdonképpen. Nincs bajom nekem a nagy projektekkel, de az a helyzet, hogy mindegy, mi mennyi ideig tart, mennyibe kerül, de a nagy projekteket támogatjuk, és mindig a kis projektek buknak el. A második költséghaszon ellenzés. Az én tapasztalatom azt mutatja, 30 éve dolgozom közlekedéspolitikusként, el is felejthetem. Amit a politika meg akar csinálni, azt, azt olcsóvá teszi, és amit nem akar, az drágává teszi. Van 30 példám rá, de egyet kiragadok. Amikor 25 évvel ezelőtt kezdődött a Stuttgart 21, akkor azt szokták mondani, a földső terület, ahol most a pályaudvar van, ha ezt eladjuk, ebből a pénzből a föld alá lehet vinni a pályaudvart, plusz-minusz nullában. Ma 7 milliárdnál járunk. Mi történt időközben, hogy 7 milliárdra emelkedett az összeg? Aztán itt van az Dresdeni Egyetem költséghaszonelemzést végzett, hogy Dresda körül lehetne egy autópálya gyűrűt építeni, oly módon, hogy nem lehet felhajtani, meg lehajtani. Pozitív eredmény született, ez teljes örültség, ehhez nem kell mérnöknek lenni. Le lehet kevés pénzem, sok pénzem, nyilván elutasítom, ha nem lehet felhajtani, vagy lehajtani, és ez a pozitív. Tegnap olvastam egy elemzést a Szemeringi, az új Szemeringi alagútról, Firgun Rössler, Müncheni cég készített az elemzést, és végmentek kritériumok alapján. Hogyha megépítjük ezt az alakutat, azt mondják, és azonnal feltöltjük újra, betömjük újra, akkor 1,4%-os pozitív eredményre jutunk hát Euró Európa ugye munkahelyeket teremt, mert épít, meg rögtön rá is rombolja, de ez őrültség. De láthatóan a költséghaszon ellenzésnél maga az építkezés, a munkahely az építkezés alatt döntő jelentőséggel bír. Vagyis, ha nincs értelme, akkor mi mindig 1,4%-ot tudunk elérni. Hogyan tudom ezt megváltoztatni? Az utolsó pont, hiányoznak az ösztönzők. A nemzetállamok is vakok, hogyha a határokról beszélünk, de itt van az európai többletérték. Én mondtam, ne csak 40-50 százalékot, hanem azra a szakaszra, ami Európában hiányzik a határtól mondjuk a következő vasúti csomópontig, hogy ott a társfinanszírozásba beviszem, a, mint a kohéziós alapot 85%-ig. Pénzben ez nem nagy pénz, mert kis szakaszokról beszélünk, 10 km, 5-8 km a szakasz, de ez lenne az a említett európai többletérték. Ti milyen lehetőséget láttok erre? Jó. De, hogyha az Európa, ha európai pénz van, akkor szívesen elköltik sokan. Ha kész van, akkor elképül. Milyen lehetőségek vannak? Köszönöm. Mielőtt megkezdődnek a válaszok, az Európai Bizottság is lehetőséget kap. Gyonidi úr, vagy ki az, aki reagál, vagy nem is akar az Európai Bizottság. Nem akar, jó? Akkor jó. Akkor legalább ö, időben maradunk. Ki kezd? Pat Cox. Nagyon sok kérdést kaptam, és akkor ezek közül pára válaszolnék, aztán meglátjuk, hogy mi marad még. Sokan kérdezték az FC szerepét meg. Ezzel kezdeném. Ahogy önök is, mi is várjuk a részleteket, hogy milyen rendelet jön majd ki az alap kapcsán. De azt elmondhatom, hogy folyosónként javasoltuk a projekteket, és átnéztük őket, hogy szerintünk melyek a leg FC kompatibilisebbek, hogy optimalizálható legyen, ha majd lesz ebből pénz. Tehát van itt egy eljárási dolog, e, de őszintén szólva nem tudom, mal kell válaszolnom, bár sok mindent tudok a háttérről. E, tehát ha meg lesz a pénz, és tudjuk, hogy mennyi, akkor már tudni fogjuk, hogy mi hozható vele legjobban összhangba. A központi bankkal kapcsolatban. Ha megszületik a rendelet, akkor is látni kell, hogy az FC pénzek főleg ö, olyan projektekre valók, amelyeknek visszatérülése van. Meg tudják majd magukat utólag finanszírozni. Ö, de ettől eltérőek az úgynevezett szociális tőkeberuházások, amelyek egyszerűen jobbá teszik az emberek életét, és nem pénzben térülnek meg, hanem más értékben. Az Európai Beruházási Bank eddig az egyeztetések során azt hangsúlyozta nekünk, hogy azon lesznek, hogy projektkötvény javítási javaslataik is lesznek. Tehát ha a normális piaci kockázatok fölé megy egy projekt, akkor annál több lesz benne a projektkötvény. Semmit nem finanszíroznak tisztán projektkötvényből, de a projektkötvények a, a beruházási bank szerint a kockázatokkal összefüggésben lesznek betervezve. Sokan kérdeznek rá, hogy mi lesz az úgynevezett kísérleti, kezdeti eh, projektkötvényekkel. Ugyan néhány éve már benne vagyok ebben a témában, még egy ilyen projektkötvényt sem láttam. Tehát egyelőre csak arról beszélhetek, ami létezik. És pláne a közlekedési infrastruktúrás projektek kapcsán nem látjuk ezeknek a szerepét. Riké úr kérdezett, és mondta el nekünk, hogy hogyan lett 30-ből 10 milliárd. Nos, a kiírások 12 milliárd értéket fognak képviselni. És ezt háromszoros ö, értékben lehet, ö, és a egyes ö, határokon átnyúló és ö, horizontális koridorok esetében még hatszoros, tízszeres szorzóval kell majd megszorozni hogy kidöntél az értékelést. Nézzük a kapcsolási eszköz, összekapcsolási eszköz részt. Ezeket a projekteket külső értékelőknek kell majd, függetleneknek az európai relevancia, a jogszabályokkal való összhang, az átláthatóság és egyéb szempontok alapján értékelniük. Én ugyan ebben nem vagyok benne, de ezeknek az előkészítése is már előre haladott. Ez a bizottság és az ügynökségek együttműködéséből jön majd ki, és egyelőre mi is várunk, de nem mi vagyunk, nem mi leszünk azok, akik értékelik a projekteket. De, de nekünk továbbra is összekötő szerepet kell játszanunk a kormányok, a bizottság és a bank között, hogy a szabályokat egységesen alkalmazzák mindenhol. Hogy mi egy horizontális, vagy mi egy úgynevezett comprehensive ö, ö, koridor, ezt nem mi definiáljuk ezt önök definiálták, amikor a függeléket elfogadták szavazással. Nem mi találjuk ki ezeket a fogalmakat. Hogy lehet, hogy majd történelmileg át nevezik ezeket a pénzeket, átszínkézek őket. Lehet, hogy ez megtörténik, de ez nem brüsszeli központ irányítással fog történni, ha lesz ilyen. Ami a finanszírozási kérdés kapcsán még felmerült sokakban, az, hogy a 2,7 milliárd, amely kijön az összekapcsolási eszközből, és bemegy a Juncker tervbe, ezzel kapcsolatban mit kell tudni? Igen, a 2016-ban lenne a következő nagy kiírás. A, mivel azonban a Juncker terv ugye egy frontloaded, előrehozott tervezést igényel. Az összegeket is előre hozzuk, és valószínűleg majd a második írás jóval szerényebb összegre fog szólni, mint az első. Tehát biztos, hogy az, az első egyben következő nagy kiírás sokkal jelentősebb hatást fog elérni, pont részben a 2,7 milliárd segítségével. Hogy most a főbejáraton vagy a kiskapukon lehet még ehhez hozzátenni pénzeket, és összességében mennyi jön össze, ezt mi sem tudjuk, de nekünk az a dolgunk, hogy win-win helyzetet teremtsünk, mivel a konkrét összegszerűség szerint nem ismerjük az összegeket, csak a csatornák jellegét, az eljárásokat ismerjük, nekünk is elvek alapján és nem számok alapján kell dolgoznunk. Hogy konkrétan például amortizációra milyen százalékot fog használni a projektvívő, nyilván-nyilván ezek részletkérdések, amelyek, amelyeket esetenként kell majd követni, és nagyban függ attól is, hogy az egyes nemzeti hatóságok mit képzelnek el, hogyan végzik a munkájukat. Ugye a németországi projekteknek is van egy belső németországi felügyelete, és majd a folyamatban levő folyamatokat is ugye ők értékelik, meg kell várnom, nekünk koordinátoroknak meg kell várnunk ezeket a helyi hatósági ellenőrzéseket. Tehát nem mi csináljuk a, <clears throat> az árapályt. Nekünk az a dolgunk, hogy az árapály, amely természeti jelenség közepette, ügyesen ugráljunk ide-oda, hogy mindenkinek érvényesüljön az érdeke kollega úrnak is hagyok kérdéseket, de az IRTMS-szel kapcsolatban még elmondanám, hogy ez egy új áttörést jelent, Vink úr programja ez, ugyanis ő vasúti pálya rövidítéseket javasol, amelyeknek, amelyeknek ö, ö, nagy költség kihatása lesz viszonylag kis beruházások révén. Tehát az interoperabilitás növelő projektek ezek. Nincs minden részlet a kezünkben, de az biztos, hogy a tagállamok válaszadása fontos. Most a saját felelősségemben levő koridorokról beszélve, ugye, ahol Norvégia is érintett, hét e, ilyen EU-s országban, ők mind támogatják a projekteket. Tudtommal máshol is így vannak. Részletkérdésekben vannak viták, de tudtommal nincs egy tagállam és koordinátor között sem érdemes nagy vita arra vonatkozóan, hogy mit kell nagyjából csinálni. Egy biztos, hogy beruházás érzékeny projekteket kell megfogalmazni. Megpróbálok két-három finanszírozási kérdése válaszolni. Hogy az amortizációnak az ideje, a hosszúsága, ez nagyon fontos számunkra, mert a 25 év bizonyos infrastruktúrákat illetően abszurd idő. És a tanulmány, amit említettem, pontosan ezt is említi. Hogyha egy profitról beszélünk, akkor sokkal hosszabb távot kell belőnünk, mint a 25 évet. A második kérdés, amit Dominik Rikének mondanék, teljes mértékben egyetértek az FC finanszírozott projekteket illetően. az iránymutatásoknak megfelelően nem tud minden pontot betartani az, aki az FC finanszírozással foglalkozik, eh, például a belvízi hajózás eh, területén. Tehát itt vagy a súlypontokat, az iránymutatásokat kell átfogalmazni, vagy a finanszírozási formákat, de ez nem megoldott. A Connecting Europe Facility véleményem szerint hozzáadott érdeket teremt, mondjuk a Juncker tervhez képest, de nem szabad ezt versenyként megélni, hanem úgy kell megélni, hogy talán többet érhetünk el, mint amit célként kitűztünk. Ami a projektkötvényeket illeti, Dominik Riké megemlítette, említette, és hát a kolléga nagyon jól ismeri ezt a területet. Az Európai Beruházási Bank készített egy nagyon érdekes tanulmányt. Azt hiszem, kb. 7 projektet elemeztek a projekt kötvényeket illető, és megállapították, hogy azok a projektek, amelyek éltek a kötvényen, azok körülbelül 30 szoros emelő hatást tapasztaltak a nem kötvényfinanszírozott projektekhez kapcsoló, hasonló, hasonlítva. Tehát igazából például két ország között vannak olyan vasúti összekötetések, amelyeket FC-vel nem lehet finanszírozni. Az én folyosomban kilenc ország van, és én azt mondanám, hogy nagyon jól együttműködnek, de az, hogy valóban így van-e, azt nem tudom, azt majd később látjuk meg. Én tudom, hogy nem csak az én folyosóimat illetően, hanem más folyosokat illetően is problémás mindig a határon átnyúló összeköttetés. Pat Cox azt mondta, hogy koordinátorok vagyunk, nem diktátorok, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezt vagy azt a projektet kell megvalósítani, mi csak az iránymutatásokat tartatjuk be, ami abban van, és ezt nagyon sajnálatosnak tartjuk. Például Németország és a cseh közösebben jártam, és hát ott láttam, hogy vannak itt bizonyos pontok, ahol rá lehet mutatni, hogy nagyon fontos, hogy ne csak nemzeti rálátással, hanem európai perspektívával is rendelkezzenek. És Szerintem ennek meg is van a hatása. Igazából már vannak olyan eszközök, amelyek rámutatnak arra, hogy bizonyos régiókban bizonyos beruházások, ha rövid távon nem is, de hosszú távon nagyon jól működnek. Módszerek és tagállamok. Eddig nagyon jó hozamokat állapítottunk meg. Nézzük például Németországot. Hat folyósójuk van, nem csak az a fontos, hogy a szövetségi kormány támogassa, hanem a fontos partnerek, például a Deutsche Bahn, a vasutak nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy velük is tartsuk a kapcsolatot, vagy például a franciákkal, hogy közös programokat indítsanak be. Tehát a koordinátorok közötti együttműködés az fokozza a tagállamok közötti együttműködést. Aztán, hogy valójában mi lesz, az majd később bizonyosodik be. Ökológia és ökonómia, a kollégák nagyon jól tudják, hogy mikről beszélek, hogy hogyan dolgozunk önnek fölfelé. Hogy hogyan fogunk eljárni. Voltam Prágában, és nyilván találkoztam a miniszterrel, nagyon kedves volt, de nyilván találkoztam az államtitkárral, találkoztam azzal a civil szervezettel is, amely környezetért felelős. És megkérdeztem őket, hogy van-e önök között együttműködési akarat. kívánják-e a segítségünket, vagy tudnak -e egyezkedni egymással. És pozitív meglepetésemre azt mondták, hogy igen, persze, egyezkednek egymással, megvan erre a struktúra, még a, a határokon átívelő együttműködést is ismerik és csinálják. Tehát nem kell ezt helyettünk, helyettük elvégeznünk, csak fel kell kér, tennünk a kérdéseket. Például egyes régiókban, országokban ugye van belföldi repülés is. Vim, te is ugye felvetetted ezt. Nyilván én is a hatékony kommunitás mellett vagyok. Ha nincsenek alternatívák, akkor sok régió hátrányt szenved, és a beruházások és mások lesznek, amit, tehát ismerjük egymást. Nem, nem mi mondjuk meg, hogy mit kell csinálni, hanem a gazdaság majd eldönti, az ajánlatot, a kínálatot lehet szerelni. Tehát az embereknek a jólétéhez kell hozzájárulnunk. Tehát a kómodalitás nagyon fontos, és a folyósók esetében ezt alapelvként veszük figyelembe. De nem tudjuk megvalósítani azokon a helyeken, ahol az emberek vagy a politika ezt nem akarja. Az elbát illetően. Itt két városról van szó. Ezt a köztük folyó kereskedemet nem lehet közúton vagy vasúton lefolytatni, mert hatalmas volumenről van szó. Tehát a kérdés az, hogy az ipar ott maradhat-e helyben? Van-e jövője ennek az iparnak? Ha igen, akkor a munkahelyek megmaradnak, vagy mondhatjuk azt, hogy nem, ez lehetetlen, és akkor át kell helyezni. De mi történik azokkal, akiket alkalmaznak? Tehát szerintem ez egy pozitív megközelítés, ahol el lehet, el lehet dönteni, hogy akarom vagy nem akarom a szállítási formát. Most mindegy, hogy milyen oknál fogva, de vonjuk be a helyieket, a régiót, és a mobilitási struktúrát vegyük figyelembe az adott régióban. Az utolsó válaszom Elba, belvizek, erről már szóltam, a digitalizáció kérdése. Természetesen ez egy nagyon fontos kezdeményezés számunkra. Az európai hálózatok létrehozása az nem azt jelenti, hogy új vonalakat építünk. Ez azt jelenti, hogy optimalizáljuk a már létező hálózatokat, jobban kihasználjuk őket, de lehet, hogy le kell mondani létező struktúrákról, lehet, hogy le kell építeni, de hogyha beruházunk egy régióban, hogy két órával lerövidítsünk egy vasútvonalat, és aztán, amikor átlépi a vasút a határt, a két méterrel odébb hét órát várnia kell adminisztratív fennakadások miatt, akkor ezt tisztázni kell, és a digitalizáció választ adhat erre, tehát olyan problémákra, amelyek inkább administratív problémák, és nem valós infrastruktúrális problémák. Például Európában lehet olyan helyeket találni, ahol meg lehet kétszerezni a forgalmat, ismerek ilyet, a digitalizáció miatt. Ez ugyanaz a struktúra marad, de a digitalizáció miatt jobban ki lehetett használni. Aztán az együttműködik, hát nyilvánvaló, hogy nem csak a TEN hálózatokat illetően, hanem általában nézve. Nyilvánvaló, hogy a vasút Európában a nemzeti hálózatoknak a gyűjtője, és nem egy európai hálózat, és a negyedik csomag is azt mutatja, én biztos vagyok benne, hogy lesz még ötödik, hatodik vasúti csomag. A kérdés az, hogy mennyire akarják, hogy legyen egy európai hálózat. Azt tudni kell, hogy ha nyomást nem gyakorlunk, akkor a vasút lesz a vesztese ennek. És hát ezt meg kell értetni a vasúttal is. Ha más területeken elérték azt, hogy az interoperability kutatási pontok megvalósuljanak. Például Japánban ez sikerült. Néhány hónap ezelőtt itt jártak Európában, és azt mondta a japán vasútaknak az elnöke, hogy az átlagos késési ideje egy vonatnak Japánban 0,2 másodperc, úgyhogy hát itt tartunk. Mi máshova tartunk, és a mi módunkon kívánjuk ezt megoldani. Köszönöm szépen, elnök! Akkor én is köszönetet szeretnék mondani a koordinátoroknak, két meghívottnak. Persze nagyon örülünk a mind a 11 koordinátor jövőbeni látogatásának, jelentésének, és várjuk őket. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Okay.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 So, wir kommen jetzt zum nächsten. Következő napi rendi pontunk van soron. Azt kérem, hogy az eszmecseréket a termen kívül folytassák. Nos, a következő napi rendi pont egy eszmecsere Brenner úrral, az Eurocontrol ügyvezető igazgatója a 2014. szeptember 3-ai TRAN ülés egy follow-upját hallják. Itt a konfliktusos területek feletti repülések irányításáról van szó. Emlékezzünk, ekkoriban ez aktuális volt az Ukrajna feletti repülésre. Beszélni fog egyébként a civil és a katonai repülők viszonyáról is, illetőleg ki fog térni az Eurocontrol jelenleg és jövőbeli szerepére és felépítésére az egységes európai légtér keretei között. Brenner úr 15 percben kap szót. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! örömömre szolgál, hogy lehetőséget adnak arra, hogy úgy információkkal álljak elő a legutóbbi megjelenésem óta itt, hogy a, biztons, a biztonság javítása területén, a légi közlekedésben, a konfliktusos zónákon, illetőleg a tengerek feletti repülések esetében is Szeretnék emlékeztetni az Eurocontrol egy kormányközi cég 41 országot érint, Portugália, Észtország, Írország és számos más ország, is el kell, hogy mondjam, Ukrajna szintén tagja az Eurocontrolnak. Az Eurocontrol nem EU testület, ilyen formán nem egy EU testület, de jelentős együttműködés van és egyetértés van az EU és a Eurocontrol között. Nagyon szorosan működünk együtt az Európai Bizottsággal és más EU testületekkel is. Mindenek előtt az EASA vagy az Európai Védelmi Ügynökség kerülhetne szóba itt még. Velük van, létrehoztunk egy közös programot is, van egy civil-katonai szervezetünk is. A különböző felhasználások közötti kapcsolatot igyekszünk erősíteni egy légtéren belül. Az Európai Bizottság hálózati menedzserként nevezett ki bennünket. Itt Brüsszelben a hálózati menedzser egy központi rendszert üzemeltet és irányítja a légi közlekedést Európában. Ez természetesen nagyon jelentős mennyiséget, mint egy 30 ezer repülést jelent naponta, majd később erre a központi irányító rendszerre még visszatérek. A következő dia a légi ö, autópályákat jelölik, a különböző színeket látnak, és a szín mélységétől függően látják azt, hogy mekkora forgalom bonyolodik le egy területen. Az ukrajnai útvonal minták tekintetében komoly változáson ment át. Itt láthatjuk a két ábra közötti különbségeket. A különbség az, hogy a Krímfélszegeti kelet-ukrajnai események óta a közlekedést eh, nyilvánvalóan Bulgária felé, Románia, illetve Örökország felé tereltük el ukrajnai légtérből, ami azt jelenti, hogy Ukrajna fölött jelentősen csökken a légi közlekedés, Moldova, és Moldovára ugyanez vonatkozik, ennek aztán vannak következményi az országokra nézve, vagy pozitív, vagy negatív következmények, hiszen ez jövedelmet is generál, hogyha egy ország fölött repülnek ez a dia egyébként 13-as, 14-es évet hasonlítja össze, illetve azt a változást, amikor lezárták az ukrajnai légteret. Egy más helyzetben, Koszovó megnyitása után 2014-ben láttunk egy nagy változást, a balkáni háborúk óta volt lezárva a légtér, és amióta ezt megnyitottuk, ott szintén egy átrendeződés történt. Ez tehát, ami a hálózati menedzsert illeti, békeidében kezeli, de válság vagy félbeszakítás esetén is felelősséget visel, tehát a hálózatban bármi történik, ha nem tudjuk működtetni, akkor keresni helyette egy másik területet. Adott esetben előfordulhat különböző oknál fogva, hogy ki kell kerülni egy területet, és az egyik ilyen ok az mh 17 hetes katasztrófa, és ez oda vezetett, hogy lezárták a légteret kelet-ukrajna fölött, itt természetesen összefüggés van az egyes államokkal. Itt Ukrajna annak a feladata, hogy megnyitja a légteret, de aztán nem sokkal utána elveszett az MH17-es. Nem azért vagyok, hogy bárkit hibáztassak, szeretném elmondani, hogy milyen tanulságokat szűztünk le ebből, és mit kívánunk javítani a jövőben. Nem úgy általában országokat illetően elnézést kérek, hogy három ö, ö, dián keresztül bemutatom, hogy mi a helyzet itt, és majd ö, ezeket notemeknek hívjuk ezeket, a légtérfelhasználók kapják ezeket a notemeket, ezek egyszerűen üzeneteket jelentenek. Itt az szerepel, hogy milyen magasságban van nyitva egy légi útvonal, vagy nincs. Egyébként egész nap nyitva áll ez a lehetőség, ez egy közép-európai EAS adatbázis, ami elérhető valamennyi felhasználó számára itt Európában. Ez az úgynevezett EAD egy információ terjesztő adatbázis. Ez érdekes lehet a releváns hatóságok számára, és a legfrissebb műszaki alapokon áll hogy milyen adatok szerepelnek az légiközlekedés kapcsán, tehát adott országban kiderülhet az is, hogy mely területek vannak nyitva, melyek nincsenek nyitva, ez egy fontos információ, illetőleg más információk is érkezhetnek, hogy hol nem szabad repülni, és európai országok bizonyos légitársaságokat eltilthatnak a repüléstől, vagy megengedhetik a repülés bizonyos területek fölött. A következő pont egyébként a légitárságokra vonatkozik, nekik is van bizonyos hatáskörük. Maguk ő dönthetnek, hogy bizonyos területeket elkerülnek, még akkor is, ha megnyitottnak nyilvánította egy adott állam. Itt különböző kritériumokat használnak erre a légitársaságok, például a fogyasztást, a kibocsátást, az útvonal díjakat, az időjárást, vannak-e egyéb szigorítások, közvetlenül arra tudnak repülni, vagy nem, illetőleg a célba érés időpontja is nagyon fontos, hogy pontosan tudnak-e leszállni, aztán ide jön még mindenképpen a biztonság kérdése, és a nagy kérdés az, hogy egy ország, egy légitársaság hogyan hozza meg a döntését, milyen módon, hogyan értékelik a kockázatokat egy adott légtéren történő átrepülés esetén. Itt most vissza kell térni arra, mi is történt az MH17-essel, valamennyien tudjuk, ez nem könnyű feladat, és hát az MH17 esetében nem is működött az MH17 után létrehoztunk egy ICAO csoportot, hogy megvizsgálják ezt a területet. Megvizsgálták, hogy mit lehet tenni, mit tudnak a légitárságok tenni, amikor konfliktusos területen repülnek át, és milyen jellegű információkat kell rendelkezésükre bocsátani. Jelenlegi útvonalok esetében minden egyes országnak eh, biztonsági kockázatelemzést kell készítenie ezt egyébként valamennyi kockázat vonatkozás meg kell készíteni, vagy adott területen jellemző. És a végén össze kell foglalni, hogy biztonságos vagy nem biztonságos átrepülni egy adott területen. Amit nem tesznek az államok, és az ICAO azt vizsgálta meg, hogy ezeket az értékeléseket hogy osszák meg egymással. Ez azt jelenteni, amennyiben megosztanak az információkat, hogy más országok is háttérinformációkat kapnak, amelyekre szükségük van, és ne csak a notevet, ne csak az eredményt mutassák, amit már mutattam, hiszen az már a határozat a döntés maga, hogy lehet repülni vagy nem. Itt most egy értékelésről beszélünk, egy biztonsági értékelésről, ez az alapja, ami a notemhez elvezet az ICAO Task Force úgy döntött, hogy szerencsés lenne, hogyha a tagállamokat megkérnék, hogy az értékel, biztonsági értékelést a saját területek vonatkozásában közeljék másokkal is. Montrealban idén februárban született meg ez a döntés, tehát ezt összegezték, az ICAO tanács elé vitték, ott pedig megint csak az a döntés született meg, hogy a helyes megoldás az lenne, hogy egy hivatalos ajánlást fogalmaznak meg, hogy az államokat bátorítják arra, hogy ezt az értékelést megosszák másokkal, de az államokra ez nem jelent kötelezettséget sajnos, hogy a saját területekre vonatkozó információkat megosszák. Ez egy gyenge pont természetesen a kockázati elemzések meg mm, vonatkozó ajánlás nyomást is gyakorol, és segít egyébként a légtérhasználóknak abban, hogy a részletekről többet tudjanak meg. Itt nem csak a légtérfelhasználókról van szó, hanem mások számára is érdekes lehet egy ilyen biztonsági ö, eredmény. És persze ilyenkor érdekes lehet azt is, hogy mindenki ugyanaz eredményre jut egy adott tagállam vonatkozásában, vagy eltérőek-e ezek a különböző eredmények. Már láttuk, hogy az eszmecserék ezzel kapcsolatban megkezdődtek a ö, biztonsági kockázatelemzések kapcsán. Mi történik akkor, hogyha az államok különböző eredményre jutnak, és különböző információkat jut, juttatnak másoknak? Elmúlt évben egy, volt egy aggályunk Tel Aviv repülőtér kapcsán, amikor a Hamas rakétákat lőtt ki a repülőtér közelébe, az Egyesült Államok azonnal leállította az ő gépeit, Tel Avivba, Izrael úgy döntött, hogy a saját kockázati értékelését az Iron dome kapcsolatban megosztja, és ebből kiindulva, a részletekből kiindulva az EASA, az e FEN megváltoztatta a véleményét, mivel arra egyben jutottak a részletes információk alapján, ez a többet lehetett megtudni, és mások ezt pontosan látták az Eurocontrol arra bátorítja az államokat, hogy ezeket a kockázati elemzéseket megosszák, nem csak az államokkal, hanem az Eurocontrol, mint hálózati menedzserrel is. Ezek az adatok akkor egy operatív módusban, real-time, valós időben elérhetők a légtérhasználók számára. Az ICAO ezt az eredményt tudta bemutatni itt 41 tagállamról beszéltünk, az Eurocontrol menedzserként működik, itt megfelelő gyűjtjük az adatokat, meg olyan terveket készítünk, amelyek biztonságos útvonalakra vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy létrehoztunk egy olyan területet, amelyik vizsgálni tudja a válságövezeteket, és a notemeket, eh, és ennek megfelelően gyorsan össze lehet állítani. Tehát olyan országok notemjeiről van szó, amelyek tiltják eh, a saját eh, vagy a javasolják a saját legitársaiknak, hogy bizonyos területekre ne repüljenek. Itt ezért arról van szó, hogy a kockázati ellenzést eljutatjuk a többiek számára is. Nos, ez a dia azt mutatja, hogy milyen jellegű kockázatokkal szembesülünk itt Európában. Ez nem egy statikus helyzet természetesen, ez folyamatosan változó helyzet. Ehhez kell alkalmazkodni egész nap látjuk folyamatosan ezeket a különböző értékeléseket, folyamatosan vizsgálják a helyzetet, és ez alapján készülnek az értékelések. Készek vagyunk arra, hogy európai fókuszpontként működjünk, amikor ezeket az értékeléseket elosztjuk, tehát hozzánk beérkezik, de ez természetesen az államok feladata, hogy hozzánk eljutassa őket. Egy online információtárat kívánunk létrehozni globális keretek között. A logika ugyanaz lenne, amit eddig elmondtam. Itt a magas szintű biztonsági konferencia dönt ebben. Megint csak az államokon múlik minden, hogy hajlandók az információkat tenni A Montreali ICAO-val szorosan együttműködünk, annak érdekében, hogy az adatokat hozzáférhetővé tegyék, és egy folyamatos információszolgáltatást tudjunk biztosítani. De, mint mondtam, ez az államok egy önkétes tevékenysége. Itt Európában már előrébb járunk, mert az ICAO az egész globális repülést kell, hogy átfogja. Mi a Európában egy szűkebb területen mozgunk. Az európai fókusz tekintve segíteni tudunk az ICAO-nak, hogy eredményre jussunk abban, hogy globálisan megosztjuk a kockázati értékeléseket, és itt az államok más államokra vonatkozó információi is szóba kerülhetnek. Ezen a portálon ilyenek is szerepelhetnek, tehát nem csak az államok nem csak a saját államok vonatkozásában, hanem más államok vonatkozásában is tudnak információkat adni. Itt érdekesebb a helyzet. Vannak olyan esetek, amikor az érintett állam egyáltalán nem akar információkat szolgáltatni, sőt vannak olyan cégek, olyan, olyan államok is, amelyek különböző entitásokból indulnak ki, és különböző véleményt fogalmaznak, hogyha egy erre feljogosított hatóság eloszthatja az információkat, de ha ebből egy van, akkor nem ilyen problémát, de vannak olyan államok, ahol két ilyen van, és ezek különböző információkat tesznek közé. Ez természetesen fontos számunkra is, meg kell nézni, honnan származnak az információk, és harmadik, formá, harmadik forrásokból is be tudunk szerezni információkat ez mindenek előtt olyan területeken érdekes, ahol valamilyen konfliktust figyelhetünk meg az állami információk, más államokra vonatkozó ö, szolgáltatása ö, transzparenciát igényel. Itt nem feltétlenül kell közzétenni a forrást egyébként, hogy hogyan érkezik egy információ, de egy államnak kell ezeket az információkat terjesztenie. Ez segített számos területen, például vita kezdődött arról is, hogy egy állam, egy más állam biztonsági helyzetéről hogyan tud nyilatkozni, miközben adott esetben különböző megközelítéseket is alkalmaznak. Itt erről vitát kell folytatni, és úgy gondoljuk, hogy ezen az úton mehetünk tovább, hogy egy közös módot találjunk arra, hogy megvizsgáljuk a biztonsági helyzetet. Itt nem csak arról van szó, hogy biztonságos vagy nem biztonságos, hanem ténylegesen a alapinformációkkal, háttérinformációkkal is tudunk szolgálni. A Eurocontrol esetében azt gondoljuk, hogy eljött az ideje annak, hogy az utasok biztosak lehessenek abban, hogy az a légitársaság, amelyen repülnek, hozzáfér az összes ilyen információ információhoz, és nem, bíz, nem egy-egy országból indulnak ki. Ez nem elegendő, hogyha egyetlen ország információ alapján járunk el. Úgy gondoljuk, függetlenül attól, hogy melyik légitárságról van szó, az utasok, persze elsősorban európai utasok, de más utasok is érintve vannak, mindenképpen elvárják, hogy, és elvárhatják, hogy ugyanazon háttérinformációkhoz férjenek hozzá a légitárságok. Ezért bátorítjuk Önöket az Eurocontrol részéről, hogy támogassák azt, hogy mint erre kijelölt házati menedzser gyűjtsük ezt az információt, és operatív egységként terjesztő, elosztó platformként is működjünk az kockázatelemzések esetében pán-európai szinten, és ez azt jelenti, hogy más államokra nézve is tudjunk adatokat generálni, és európai kontaktpontként másokkal is felvegyük a kapcsolatot, operatív módon tudjuk fejleszteni. Az Európai Parlamentet arra kérjük, hogy bátorítsák a tagállamokat, hogy a kockázati jelenzéseket osszák meg velünk, és az információkat juttassák el a hálózati menedzserhez. Úgy gondoljuk, hogy Európaként segíteni tudunk az ICAO-nak is, hogy sikeres legyen a globális adatbázis most pedig eh, a válság szenárióktól, kockázatelemzésektől letérve rátérek az intenzív egy együttműködésre és a felügyeleti tevékenységre a tengerek felett. És eh, az elmúlt hónapban intenzívebb műveleteket láttunk, eh, ellenőrző terület, műveleteket láttunk a tengerek felett. Ez riasztott számos európai államot és a parlamentet is. Oroszország eh, nem tagja a Eurocontrolnek, tehát már 41 államnak nem tagja, és a félszegért megszállása után eh, Ukrajnával is eh, különleges kapcsolatok alakultak ki, és mi Oroszországgal befagyasztottuk a kapcsolatunkat az elmúlt időszakban. Ukrajna és Krímfélsziget esetében voltak események, és természetesen Oroszországgal kialakítottunk egy észszerű szakmai együttműködést. Most a tagállamok azt várják, és igénylik is tőlünk, kérték ezt tőlünk, hogy szervezzünk egy ülést az összes Eurocontrol tagállammal, és meghívjuk a katonai vonalat is erre, illetőleg Oroszországot is, hogy vegyenek részt az egyik szekción, hogy megvezéljük, hogy a tengerek feletti biztonságot hogyan tudjuk javítani. Ez egy meglehetősen fontos és jól működött technikai workshop volt, Oroszország is részt vett. Megvitattuk a jelenlegi helyzetet, illetőleg azt is, hogy hogyan tudunk ajánlásokat megfogalmazni az ICAO számára a javítás érdekében. Valamennyien tudjuk, hogy a jelenlegi ICAO eljárások az 1960-as évekből származnak a tengeri felügyet vonatkozásában, és akkoriban lényegesen kevesebb volt a légi forgalom a tengerek felett, éppen ezért egy intenzívebb műveleti tevékenységet láttunk a tengerek felett, hogyan tudjuk ilyen körülmények között a biztonságot garantálni a légi közlekedésben, technikai szinten is tárgyaltak, és egy sor ötlet felmerült a technikai szintű tanácskozáson, hogyan tudjuk javítani a helyzetet az ICAO keretei között. Ennek megfelelően áprilisban idén szerveztünk egy második workshopot az icao volt Párizsban. Ez a szimpózium tényleg haladást ért el a következtetések megfogalmazása területén. Mi arra a következtetésre jutottunk, hogy javítani lehet a biztonságot, hogyha megosztjuk egymással a repülési terveket, hogyha sor kerül egy repülésre, akkor ezt meg kell jeleníteni valamennyi kereskedelmi repülő vonatkozásában. Így mindenki tudhatja, hogyha a felügyelet az akkor önmagát azonosítja, és mindenképpen egy jó frissített repülési terv első lépésként mindenképpen működik. Oroszország egyébként támogatta ezt a felvetést, és azt is mondták, hogy ők készek arra, hogy az összes felügyeleti repülést jelentik, hogy bekerüljenek a repülési tervekbe. Most a technikai szinten szeretnénk biztosítani, hogy megkapjuk a jövőben tőlük ezeket a terveket, és ez a és akkor megfelelően a időben érteni tudjuk az érintett területeket, kiválasztják az útvonalat, és ez mindenképpen fontos lehet számunkra. Így megtudjuk időben, hogy sor kerül egy repülésre, így szerepel a magasság, és az érintett gép és a, a, az úti terv is, és az idők is. Természetesen, eh, ha időben megkapjuk az információt, az sokat nekünk úgy gondoljuk, hogy ezzel az első nagyon fontos lépéssel, és Oroszország beleegyezésével, hogy megosztja ezeket a repülési terveket velünk a jövőben, illetőleg, hogy plusz javaslatok születnek az ICAO workshopon, ezzel megkapjuk a szükséges információkat, hogy a mostani ICAO rendelkezéseket javítsuk. Ez azt jelenti, hogy ezek az ellenőrző repülések a, is jobbak nekik a jövőben biztonsági szempontból. Incidensek és baleseteknek e, tilos történni. Mindent meg kell tennünk elkerülésük érdekében, de minden erőfeszítésünk ellenére azért előfordulnak, és ezért felelőtlen lenne, hogyha ilyenkor nem gyorsan reagálnánk, és nem alakítanánk át a rendszert, hogy megadjuk a utasok biztonságát. A civil katonai együttműködés ezért nagyon fontos, az említett témák szempontjából, tehát a konfliktusos területekre vonatkozó kockázatelemzés megosztása, illetve a civil-katonai együttműködés a tengerek fölötti átrepülések esetében. A Eurocontrol eltökélt amellett, hogy amit csak képes, megtesz annak érdekében, hogy az utazóközönséget és a parlamentet arról garantálhassa, biztosíthassa, hogy tovább javul a légiközlekedés biztonsága. Van itt most egy gond, nagyon kevés időnk maradt, szeretném tudni, hogy ki az, aki konkrét kérdést szeretne föltenni. Jackie Foster, von Fondál, Verdun és Gesine Meissner jelentkeztek rendben. Akkor maximum két-két percben, hogy meg tudjuk még hallgatni a válaszokat, és meg fogjuk kapni az előadásnak a diáit is. Jackie Foster Két percben. Köszönöm. Köszönjük, Brenner, hogy eljött a bizottságunkba. Ilyen ö, rövid ö, távon. És ez különösen akkor nagyra ö, ö, értékelendő, hogyha valakinek annyi dolga van, mint önnek és önöknek. Ö, én magam is a közlekedési irányítási ágazatban dolgoztam, ismerem az Eurocontrolt, és tudom, hogy önök komolyan veszik ezeket a feladatokat. Amit az Eurocontrol megtehet, azt megteszi annak érdekében, hogy, hogy elkerüljük az ilyen baleseteket. Köszönjük, hogy eljött ma hozzánk. Péter van Dahl következik. Köszönöm, van Dahl. Elnök úr, Azt hallottuk ma, hogy Brenner úr nagyra értékeli az ICAO kezdeményezését, van már ennek egy honlapja is, ahol a tagállamok cserélhetik a kockázatelemzéseiket, megoszthatják egymással, és nagy várakozással tekintenek az együttműködés elébe. Másoktól is hallottuk már ezt. Én azonban nem lelkesedem, megmondom miért. Nézzük, hogy mi történt július 1 illetve 2014. július 1 vagyis néhány nappal a repülőgép lezuhanása előtt, megtámadás előtt. Másképp alakult volna a helyzet, hogyha ez az adatbázis már fennáll, akkor 300-as repülési magasság, megfelelő légicsatorna kiválasztása. Ugyanis a Lufthansa is arra repült, a British Airways nem, tehát voltak légitárságok, amelyek ezt az utat választották, és voltak, amelyek nem. Tehát ha meg lesz az ICAO adatbázis, a tagállamoknak továbbra is saját hatásköréhez tartozik a döntés, hogy repüljenek -e egy úton egy utat. Tehát ez a jövőben sem lesz másképpen. Bevállalják a kockázatot egyesek. Erről viszont Brenner úr nem beszélt, hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni. Az előadása elején láttuk a térképet, de nem szólt nekünk arról, hogy a Krimfélsziget fölött most akkor mi a helyzet? És utolsó kérdésem. Milyen ö, kockázatos területeket ö, tárt fel az Eurocontrol Európán kívül? Ugye Afrikába is repülünk, ott is nagyon sok katonai konfliktus van, Líbiában. Ott ugye állítólag eltűnt tízezer rövid és középtávú interkontinentális rakéta. Ezeket a kockázatokat hogyan számítják? Köszönöm, Klunasszony. Az utóbbi hónapok során nagyon sok minden történt láthatóan. A kockázatelemzéseket most kiterjesztették új területekre, megosztják, legalábbis azok, akik önként együttműködnek. De van-e olyan konkrét norma rendszer, kritériumrendszer, és ha igen, akkor ki állítja ezt össze, amely alapján a kockázatokat jelenteni kell. Mert ugye a Tel Avivi helyzet kapcsán is ugye nehéz eldönteni, hogy kinek higgyen az ember és most, hogyha az oroszok is ö, ö, megosztják nyilván a repülési terveiket újabban megint, ez mit jelent, mennyit ér, miben állapodtak meg, halad -e ez majd tovább? Köszönöm szépen, Gezine Meister, köszönöm Brender úr, én is, hogy eljött. Kérdéseim rövidek. Azt mondta, hogy a légitárság döntheti el, hogy egy adott utat repüle, még akkor is, hogyha a tagállam ö, nem ajánlja azt. A pilóta maga dönthet, vagy a légitárság dönt? Második kérdés a kockázat elemzéssel. Vannak-e normák, én is erre szeretnék rá kérdezni, és a Single European Sky ön szerint mennyit lépett előle ezeknek a tükrében? Nekem is lenne egy kérdésem. Minden szabály akkor ér valamit, hogyha betartják. Állítólag a német kormány hamarabb tudta meg az információt, hogy ö, Ukrajna felett nem szabadna repülni, és ezt az információt nem adta ö, át más tagállamoknak, más légitársaságoknak. Ez kötelessége lett volna, nem lenne e kötelessége, vagy egy kormány, ha tud valamit, azt megtarthatja magának. És most a nagy baleset után ezt a kérdést hogy lehet kezelni? Parancsoljam. Köszönöm szépen a kérdéseket. Azzal kezdeném, hogy segít -e az adatbázis vagy sem. elkerülhető lett volna -e ez az Ukrajna fölötti légi baleset? Vagy hát támadás? A tag az államokat csak ösztönözni tudjuk, de már ez is előrelépés, mert korábban nem volt erre sem vonat, erre vonatkozó ajánlás sem. Nem lenne hatékonyabb, kérdezhetni az ember, hogy legalább Európában mondjuk ne csak ajánlás formájában, hanem kötelezettség formájában kéne, kellene megosztani ezeket az adatokat. Ezt az ICAO-n keresztül nehézen elérhető, de erről lehet beszélni. Az Eurocontrolnál mi úgy látjuk, hogy azáltal már, hogy a témával foglalkozunk, és most már az önkénteseket látjuk. Szerintünk ez nagy eredmény. Hogy eljutunk-e a kötelezőségig, nem tudom. Ezt egyelőre még nem lehet megjósolni. Mi most azt vizsgáljuk, hogy a tagállamok hogyan reagálnak. Már ez is egy nagyon erőteljes kérés tőlünk a korábbiakhoz képest. Hat hónap múlva már látni fogjuk, hogy ez egyáltalán hogy működött a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy átállítsák rendszereiket, mert ez a jelentési kötelező, vagy hát ajánlás, ez is infrastruktúrális beruházásokat igényel. A tagállamok már elkezdtek együttműködni az egyik tagállam mondjuk azt mondja, hogy biztonságos a adott út, egy másik tagállam vagy légitársaság meg azt állítja, hogy nem. Abban az országban azt az utat nem érdemes, nem szabad repülni. Na most akkor az eredeti tagállam most akkor megkérdezi, hogy miért nem értetek egyet a mi a szuverén államok vagyunk. És végre van már két tagállam, akik ebben elkezdtek megegyezni, hogy akkor ilyenkor milyen procedúra követendő. Van egy változás az attitűdökben, reméljük, hogy ez kiterjed majd az ajánlások révén. Mondjuk hat hónap múlva el tudom mondani, hogy ennél több vagy kevesebb lesz a jövőben. A kockázat értékelések normáit az ICAO lefektette. Világos, kötelező szempontokat kell figyelembe. Aki kockázatelemzést végez, ezen szempontok alapján kell, hogy végezze. Ezek összehasonlíthatóak. A múltban az volt a gond, hogy ugye összehasonlíthatók lettek volna, de a tagállamok nem osztották meg ezeket az elemzéseket egymással, és ezért nem volt mit összehasonlítani. Tehát, hogy hogyan kell a kockázatot elemezni, arra van ICAO norma. Ami repülési terveket illeti, Olaszország valóban elkötelezte magát, hogy elkezdtek be is érkezni az Eurocontrolhoz az orosz repülési tervek, és úgy tűnik, az orosz fél is tanul, és átállt arra, hogy képes legyen jelenteni ezeket. Tehát most már legalább a hajlandóság megvan, még ha ezek nem is teljesen tökéletesek, vagy mindent lefedőek. De ez már csak egy technikai kérdés, hogyha megvan az akarat. Nagyon sok, ha emlékeznek a diára, légtér le van zárva Európa körül, nem csak Ukrajnában, sokkal nehezebb, ezért például a tervezés Szíria, Líbia, lezárt légterek. Tíz évvel ezelőtthöz képest sokkal kevesebb most a szabad légtér. Miközben nőtt a forgalom jelentősen. Tehát a Bulgária-Törökország csatorna most nagyon túlterhelt, és ott, ha valami technikai baj adódna, akkor nagyon nehéz dolgunk lenne, hogy a forgalmat áttereljük másfelé. Hogy ki dönt? Ha egy tagállam konkrétan úgy dönt, hogy a, egy bejelentett ö, légjármű típus egy bizonyos terület fölött nem repülhet, akkor ezt a pilótának tartani kell. Előfordul, hogy a tagállam csak ajánlást tesz, és a légitársaság dönti el, hogy repülje vagy nem azt a légjutat, és ha a légitársaság akarja, akkor szigoríthatja vagy enyhíteti a tagállami ajánlást, és végsősorban rábízhatja a pilótára is a választást de a hierarchia megmaradt, tehát az állami ajánlással szemben légitársaság pilóta nyilván nem dönthet, hanem van egy ilyen hierarchia, ez az úgynevezett chain of command. De a pilótának is lehet felelősség adott esetben. A Single European Sky az egységes európai égbolt, hogy segítem most nekünk a mi problémák megoldásával. Igen, a fragmentáció csökkent, az információ, megosztott információ mennyisége aránya nőtt, az egységes európai égbolt révén jött létre a Network Manager, in, man, Manager intézménye, tehát tulajdonképpen ezt az önök segítségével hoztuk létre, használjuk és kiváló eszköznek tartjuk, ami az operatív működést most is segít és a jövőben is fogja 30 évvel ezelőtt nem volt még network manager, de most a jelenlegi biztonsági helyzet és forgalom mennyiség mellett nincs is ennek alternatívája. A network manager uh, eszközt uh, most már nem tudnánk nélkülözni, sőt fejlesztenünk kell. Elnök úr, remélem, hogy minden... Ja, egyre nem. Az én kérdésemre nem válaszolt. Na mi is volt az elnök úr kérdése? hogy Németország tudott valamit, és nem azt adta meg másokkal. Nem az újságból akarok tájékozódni, mondja meg nekünk ön. Megmondtam már beszédemben, hogy ez már a múlt szé. Lehet, hogy előfordul, de ma már e, talán nem történik annyira átlátjuk Európát legalábbis, hogy itt nem nagyon lehet azt mondani, hogy lehetséges egyáltalán olyan információ, amit nem többen is tudnának. De az új koncepció expliciten elő is írja ezt, hogy harmadik országokkal is meg kell osztani az információt. Nem köteles a tagállam megnevezni az információja forrását, de ha rendelkezik információval, akkor arra ösztönözzük a mi tagállamainkat, hogy külső országok felé is kiadja ezt az információt. Konkrét példa is van erre. Néhány európai ország együtt például nemrégiben jelentette, hogy tudomásuk szerint nem biztonságos egy konkrét terület fölött repülni, és elfogadtuk ezt a jelentést, sőt továbbadtuk, és megkérdeztük ezeket az érintett országokat is, és így párbeszédbe egyettünk, és ez segített tisztázni a helyzetet. Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm, hogy minden kérdésre válaszolt. És akkor zárt ajtók mögött a triológusról való visszajelzés